Dear colleagues, please. Kedves kollégák, köszönöm szépen. Köszönöm a sajtónak, de most megkérném önöket, hogy engedjék a ülésünket megkezdeni, és az első napirendi pontunk pedig a napirend elfogadása. Köszönöm szépen. Szeretném üdvözölni az Európai Központi Bank elnökét, Mário Drágit, hogy eljött hozzánk, és pedig a második monetáris párbeszédre ebben az évben. Az első február 6-án volt, és ez a mai azzal kapcsolódik, hogy meghallgatjuk Mário Drágit, az európai rendszer szintű kockázat vizsgálatával. Tehát az Európai Központi Bank álláspontja változatlan maradt, és a monetáris politikai politika tekintetében tudjuk, hogy a kormányzó tanács úgy döntött, hogy az intézkedések az év végéig véget érnek, de bármi legyen, mindenképpen az infláció értelmében kell majd alakítani, és természetesen foglalkoznunk kell vagyonvásárlási programra, hogyha kevésbé lesz kedvező a helyzet. Tehát itt az európai gazdaság kockázatos részét mindenképpen erre kell hozni, és nagyon fontos az, hogy reagáljunk bármilyen gazdasági, politikai, geopolitikai kihívásra. Eddig az Európai Központi Bank nem konvencionális politikája nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy az áttiteli csatornákat megváltoztassa, és segített az euró terület helyrehozásában a magán és a közszférában egyaránt. És az a célunk az, hogy az infláció ne haladja meg az EKP inflációs rátáját. Drági úr most szeretné bemutatni a monetáris fejlődést, szeretné a Brexit következményeit is megtárgyalni a szakbizottságunkkal. Kettő témánk van még, amelyet az ECON koordinátorok előkészítettek erre a párbeszédre. Az egyik a pénzügyi innovációk témája, és hogy a monetáris politikára milyen hatásra lehetnek ezek a, az a kérdés is felmerül, hogy igazából elszabadulhatnak-e a hosszú távú kamatok. Itt kiváló tudósokkal vitatjuk meg ezt a helyzetet. Ezen kívül szeretnénk megnézni, hogy 2016 után a hosszú távú kamatok szerepe hogyan változik meg. Hiszen egyrészt ez a hosszú távú amerikai kamatokra is kihat a Fed döltése értelmében, más rész pedig, hogy a politikai feszültségek hogyan hagynak majd ki hosszú távú kamatokra. Hogy eh, az eh, euró térség kamatai hogyan fejlődnek, a második pedig, hogy a következő választások, amelyek előttünk vannak, hogyan befolyásolják majd a monetáris politikát. Tehát nagyon lényeges az, hogy lássuk, hogy a periférien lévő országokban hogyan alakulhat a helyzet, és az előfinanszírozás hogyan alakul. Tehát nagyon sok érdekes témánk van ma, amelyről ma tárgyalni szeretnénk, és nagyon várjuk, drági elnök úr, az előadását. Öné a szó. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt Ekonszak bizottsági tagok, hölgyeim és uraim. Nagy öröm számomra, hogy visszatérhettem ide az ECON ülésére idén, ez már a második ilyen ülésünk, amikor párbeszédet folytathatunk. A mai meghallgatás témája nem más, mint a pénzügyi innováció. Ez az innovációnak csak egy részterülete, amely a gazdaságban megy végbe, de ez nagyon fontos elem, hiszen a pénzügyi piacoknak rendkívül nagy a, nagyon fontos a szerepe a forrás, áthelye, a forrás áthelyezésben. De mielőtt erre rátérnék, beszélnék arról, hogy milyen gazdasági lehetőségek vannak, és hogy áll a monetáris politika. Egyre inkább megerősödik a gazdasági fellendülés, és egyre több ágazatot, illetve több országot ér el az EU-ban. A reál GDP az euróvezetben 16 6 negyedben nőtt már folyamatosan, évről évre 1,6 százalékot nőtt 2016 elejétől. A munkanélküliségi ráta 2009 óta legalacsonyabb szinten van. A fogyasztók és a vállalkozók is úgy érzik, hogy javul a helyzet, egyre jobbak a kilátások, és úgy gondolják, mind a két fél úgy gondolja, hogy az elkövetkezendő időszakban javulni fognak még a lehetőségek. És csökkennek a negatív kilátások, az elmúlt év végi kockázatok is csökkentek, meg pedig mérhető módon. Az a tény, hogy a belső fogyasztás az egyik legfőbb eleme a gazdasági fellendülésnek, még inkább azt jelenti, hogy a kockázatoknak ellenállunk, és ezek alapvetően globális kockázatok. Az, inf- az elmúlt hónapokban inflációt tapasztalhattunk, de alapvetően az inflációs nyomásnak is sikerült, áll- áll- sikerült ellenállni. A fizetés jelentette, fizetések jelentette nyomás még nem elengedő ahhoz, hogy a, a, elérjük a középtávú célkitűzéseinket. Úgy gondolom, hogy még mindig törekedni kell arra, hogy a megfelelő pénzügyi körülményeket megteremtsük. Ehhez az kell, hogy megtörténjen az úgynevezett monetáris akkomodáció. Júniusban a júniusban kapunk arról meg modell, frissebb információt az igazgató tanácsban, hogy pontosan hogyan zajlanak ezek a folyamatok, illetve a kockázat is hogyan alakul, illetve a növekedés és az inflációs ráták hogyan alakulnak. Meggyőződésünk, hogy monetáris politikát kell nagy mértékben támogatnunk, és iránymutatásokra is szükség van ahhoz, hogy a fel nem használt forrásokat újonnan lehessen abszorbálni, illetve hogy a 2% a 2% körüli átlag eredményt lehessen középtávon is elérni. Arra kértek fel, hogy a mai napon a kamatlábak dinamikájáról beszéljék. Az elmúlt években Nominális és reál értékben is a hosszú távú kötvények kamatlába csökkent. Nos, hogy a hozam csökkent, annak valójában strukturális okai vannak. Ide tartozik például az, hogy miután idősödik a népesség, a lakosság, egyre több a megtakarítás, felkészülnek ezek az emberek a nyugdíjra, illetve elég nagy az államadóság is, hogyha, hogyha hosszú távon szeretnénk, hogy a kamát, kamatlábak magasabbra nőjenek, akkor ezeket az okokat kell megvizsgálni és megváltoztatni. Ehhez strukturális fellépésre van szükség tagállam és európai szinten is. Úgy gondolom, hogy monetáris politikánk rendkívül fontos szerepet játszott abban, hogy a ciklikus komponens sikerüljön megváltoztatni vagy be, befolyásolni, illetve hogy az árstabilitást ki tudjuk alakítani. A nominális e, e, e, ezzel a monetáris politikánk eléri azt, hogy a fogyasztást serkentsük, és ez természetesen segít a gazdasági fellendülésben is. Minél dinamikusabb a a gazda, minél dinamikusabb a gazdaság, annál hamarabb elérhetünk a magasabb kamatlábak visszatéréséhez. Most pedig szeretnék ismételten a pénzügyi innovációról beszélni. A megtakarítások és a beruházások közötti kapcsolat vezet ehhez a mai témához. Nagyobb pénzügyi hatékonyság az euróvezetben nagyon fontos, ahhoz, hogy a tőke elhelyezést megoldjuk, illetve megbizonyosodjunk arról, hogy termelékeny formában használjuk ezt fel. Megfelelő szolgáltatásokra, infrastruktúrákra van szükség, illetve sokszor a pénzügyi piacok szervezettségét is meg kell változtatni, vagy szerveződését is meg kell változtatni. A pénzügyi innováció egy folyamat, múltban is volt már erre példa, és nagyon fontos például az, az adóság különböző besorolása, és foglalkozni kell természetesen a felek közötti információs aszimetriával. Voltak olyan innovációk is, amelyek a tranzakciók költségét csökkentették, és ezek immáron a mindennapjaink részét képezik. Például Nézzük csak a kész pénzfelvevő automatákat, vagy a hitelkártyákat. Az új technológiák is segítenek, és potenciálisan ez egy nagyon komoly átalakítható elő, átalakító erő lehet Ezeket a folyamatokat mindenképpen figyelemmel kell kísérni, jobban meg kell ezeket érteni, meg kell, tud, tu, meg, fel kell tudni becsülni az ezzel kapcsolatos kockázatokat, illetve megfelelő szabályzó környezetet is ki kell alakítani, és alkalmazkodni is kell intézményként ezekhez a folyamatokhoz, és támogatni is kell az innovációt, amikor ez indokolható. Néhány konkrét példával élnék, miért fontos ez számunkra. pontosan tudnunk kell, hogy a monetáris politika hogyan van hatással a gazdaságra. A pénzügyi innováció hatással lehet arra, hogy hogyan finanszírozzák a gazdaságot, sőt, a monetáris politika megvalósítását és a feltételrendszert is megváltoztathatják. Az euróvezetben mi vagyunk a központi bank, éppen ezért nagyon óvatosnak kell lenni, oda kell figyelni arra, hogy a pénzügyi piacok változását folytonosan nyomon követjük. Az EKB és az eurórendszernek az is érdeke, hogy a kifizetési rendszerek a lehető leghatékonyabb legyenek, hatékonyabbak legyenek, és erre igaz a pénzügyi, erre igaz a pénzügyi piacok infrastruktúrára is. Az úgynevezett DLT, Distributed Ledger Technologies, az egyik ilyen, egyik ilyen fontos elemet jelentik, például a blockchainre is gondolok, a blokkláncra. De az új típusú kockázatokat is folytonosan értékelni kell, például a DLT esetében is. A megosztott könyvelési technológiai esetében is. Hogyha különböző DLT megközelítéseket használnak párhuzamosan különböző tagállamokban, akkor az ezzel járó kockázatot is föl kell mérni. Nos, az is nagyon fontos, hogy, egy, hogy a megfelelő szabályzási környezet állandó maradjon. Az euró rendszer természetesen a mandátumának megfelelően fog működni, hogy a kifizetési rendszerek zöggenőmentesen működhessenek. Ezzel hatékonyabb szolgáltatásokat is tudunk adni a különböző vállalkozásoknak, illetve háztatásoknak. és új vállalkozási lehetőségeket is ki kell tudni használni. Ezek a pénzügyi technológiák akár a hitelhez való hozzáférést is segíthetik, például peer-to-peer -peer platformokon. Ezzel pedig a makrogazdasági kockázatokat lehet csökkenteni, tehát például a, a hitelhez való hozzájutás nehézségét lehet ezzel csökkenteni a kisvállalkozások vagy családok számára. A pénzügyi szolgáltatásokban megjelenő innováció természetesen kockázatokkal is járhat. Oda kell figyelni arra, hogy a nem bankok, illetve a pénzügyi a pénzügyi innovációk milyen kapcsolatban vannak egymással, és az új, illetve a már létező piaci szereplők számára is a, bizony, a bizonyosságot, tehát egy, bizonyos, a bizony, egy biztos helyzetet kell biztosítani. Természetesen európai, illetve nemzetközi szinten is. Az új technológiák használatából származó kockázatot meg kell kezelni, Főleg a kiberbiztonsági szempontból igaz ez. A kiberbiztonsági kockázat már régóta már régóta érdemes az európai és a nemzetközi bankhatóságok figyelmére. Több szempontból megvizsgálták már ezt a problémát. Miután a pénzügyi piacokat mi felügyeljük, azt is meg kell vizsgálni, hogy az egyes rendszerek, illetve a teljes hálózat a kiber problémáknak, a kiber bűncselekményeknek mennyire tud ellenállni. A pénzügyi technológiák a pénzügyi technológia kockázatét tehát figyelnünk kell, illetve azt is meg kell vizsgálni, hogy mint operátorok, mint működtetők milyen hatással vagyunk a piacra. A tőkepiaci uniós projekt egyik legfőbb mérföldköve az volt, amit 2015. júniusában fogadtunk el, az, illetve nagyon fontos mérföldkő volt ez a megfelelő szolgáltatá- a szolgáltatások megfelelő szintjének elérésében ami a kifizetéseket, illetve az értékpapírokat illeti, mi egy valóban európai szintű piacot szeretnénk megvalósítani. A két dolog egymástól különbözik, de mégis kapcsolódik egymáshoz. Megfelelő intézményi és szabályzói keretet kell kialakítani, és ezzel a pénzügyi integrációt és a pénzügyi fejlesztést úgy kell kialakítani, hogy ezek segítsék egymást, és ezáltal segítik a pénzügyi rendszer működését. A jogalkotóknak az Európai Unióban tehát rendkívül fontos szerepe van. Egy európai harmonizált és alap, e, alapelveken múló, vagy létrejövő pénzügyi technológia segíthet abban, hogy egyenlő viszonyok között működhessen, vagy léphessen fel az összes piaci szereplő, már kezdettől fogva, ez igaz a határon átnyúló ügyletekre is. Tehát a pénzügyi technológiáknak van arra potenciálja, hogy a hatékonyságot növelje, jobb termékeket hozzon létre, illetve a fogyasztók számára csökkentse az árokat. De más dimenziókról is beszélni kell, például a elképzelhető kockázakról, illetve az új szabályrendszerről. A pénzügyi technológia az összes pénzügyi ágazatra vonatkozik, és valószínűleg ezért többféle szintű szabályzással kell majd erre reagálni. Ehhez prudenciális, fogyasztóvédelmi és más szabályokra is szükség lesz, de nagyon fontos az is, hogy az egészséges fejlődést ez ne hátráltassa. Végezetül szeretném azt elmondani, hogy az euró övezet gazdasági kilátásai javulnak, egyre kevesebb a negatív kockázat, de továbbra is koncentrálnunk kell a strukturális és nagyobb mértékű gazdasági növekedésre és termelékenységi növekedésre. Ehhez innovációra van szükség, strukturális reformokra csak így jöhet létre egy olyan vállalati környezet, amely megfelelően tud működni, és természetesen ennek, ennek ezt követnie kell az európai és nemzetközi szintű megfelelő szabályrendszernek is szeretnénk elérni, hogy a gazdaság és monetáris uniónk megfelelően működik, ezért kell a megfelelő intézményi hátteret biztosítani. Az innovációt tudni kell támogatni, ha erre szükség van, akár a tudományos körökben is. Nem sokára az Európai Bizottság egy úgynevezett reflection Paper-t fog elindítani ebben a témában. Nagyon várom ennek az eredményét. Köszönöm szépen a figyelmet, és várom a kérdéseiket. President Draghi. Uh... Köszönöm, Draghi elnök úr. Ezt a nagyon gazdag, jó bevezető analízist a fintekről, a pénzügyi innovációkról. Tehát nagyon lényeges téma ez, És most elkezdjük a kérdezések sora. Brian Hayes az első kérdező. Köszönöm szépen, drági elnök úr, és üdvözlöm itt az Ekonban. Nagyon jó a fintekről hallani, és az Európai Parlamentben nemrég hallottuk a kockázatokat, amelyek a pénzügyi technológiákkal függenek össze. Két kérdésem van, drági elnök úr. Az első egy Brexit-tel összefüggő kérdés. Tehát a bankok az eurozónába helyezik át az eszközeiket, tehát az ACB fog végezetül dönteni, hogy bankot alapítsanak azok, akik az euró területen, az eurozónában bankot szeretnének alapítani. És Dániel Neuer kollégánk és az ESMA is azt mondta, hogy itt igazából jogalkotási kockázatok is vannak, amikor az eurózónában a felügyelők nem azonos feltételeket biztosítanak a bankoknak. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy azonos feltételekkel alapítsanak itt bankot, mondjuk brit bankot? Hát ez egy nagyon lényeges kérdés lenne számomra. A második kérdésem egy konkrét kérdés a bankválságban. Tehát például az ír, az egyik ír bank, tehát az egyik legfontosabb bank, a, melyel az Európai Központi Bank is foglalkozott. És az ír kormány pedig az Eled Irish Bank részét el akarta adni. Két kérdésem van. Gondolja, hogy eljött az ideje, hogy részben eladják ezt a bankot? És a másik pedig, a szakbizottságoknak és az íreknek is. Tehát mit lehet tenni, hogy stabilabb legyen a bankkörnyezet az ír nép számára? Köszönöm szépen. Köszönöm. Az első kérdésére a válaszom. Az LKB e természetesen minden lehetséges következményt megvizsgál, ami a Brexit-kel függ össze, tehát és természetesen ide tartoznak a felügyeleti szempontok is. Tehát a bankok már készülnek arra, hogy a brit bankok kivonulnak az Európai Unióból, és megteszik a szükséges lépéseket. Mindegyikkel kapcsolatban vagyunk, nagyon szoros kapcsolatban, és ahogy említette, igazából nem csak a mi dolgunk, hanem a nemzeti szabályzó hatóságok dolga is, hogy mi lesz. Természetesen készek vagyunk támogatni a bankokat, amelyek újra szervezik a tevékenységüket az eurózónában. De nagyon fontos, hogy ezek a bankok az összes megfelelő előkészületi munkát megteszik. Ezt esetleg különféle kérdés a kontextusában is megtárgyalhatjuk, de mindenképpen figyelembe kell vennünk, hogy hogyan menedzselik majd a Brexitet. Tehát rengeteg dolog függ majd attól, hogy hogyan vezénylik le a Brexitet. És a, a menedzselésnek a bankok is részesei. Tehát minél hamarabb el kell kezdeni ezen a területen is a szabályzást. Nekünk garantálnunk kell, hogy az európai, az eurozónában működő bankok megfeleljenek az európai bankfelügyelet előírásainak. Tehát különben rosszabb lesz a dolog eredménye, mint volt. És természetesen vannak kockázatok, tehát hogy felaprózódik a felügyelet, és hogy, fel, hogy felügyeleti foghíjak maradnak. Tehát a bankok választhatnak különféle konstrukciók között, és úgy is, hogy az európai felügyelet ne vonatkozzon rájuk. Tehát a hasonló kockázatokkal hasonló módon bánunk. Tehát nagyon fontos az, hogy itt a kockázatok tovább terjedését megakadályozzuk. A második kérdésére teljes mértékben az ír kormány dolga, hogy mit csinál ezzel a bankkal. Tehát, hogy az AIB bankot eladja részben, egészben, de nagyon jó lenne, hogyha az eszközállomány kockázatát levennék a adófizetők válláról. Tehát Írországban eléggé előre haladtak a bankok megmentésében. Thank you also. Köszönöm szépen. És azt is, hogy a broker dealek kérdését és a race to the bottom kérdését fel vetette A jobb és szorosabb együttműködés minden szereplő között ideértve a nemzeti hatóságokat csökkentheti ezt a kockázatot. Pervans Berez kapszót. Nem tudom, hogy jó példával szolgálok-e, de a néppárt után most akkor két kérdésem lenne az elnök úrhoz. Az első az öt elnök jelentésével kapcsolatos. Ugye ez nagyon aktuális most. Említette, hogy az Európai Monetáris Unió működéséhez nagyon fontos az intézményi kérdések felülvizsgálata. Ön számára az európai stabilitási mechanizmust hogyan kéne átalakítani annak érdekében, hogy a közösségi logika jobban szolgálatába álljon a közös céloknak a tagállami megközelítések helyett, és azt helyett, és azt szeretném kérdezni, hogy ön szerint a gazdasági monetáris unió működése, szempontjából az integrált monetáris politika szempontjából ön milyennek látja a tagállami költségvetési politikákat? Ez egy B kérdés volt az egyeshez tartozóan. A második kérdésem pedig az, hogy a jelenlegi központi banki politikának ugye az év végéig vannak kötelezettségei, minimum, és mit kívánnak másképp csinálni az év, ezer év után, főleg a fizetések vonatkozásában Múlt héten, ön is tudja, felmerült, hogy júniustól kezdődően a, a monetáris politikából való egyfajta kilépés tekintetében a fizetéseket is felül kell vizsgálni. Egyetértek azzal, amit mond. Az ötelnök jelentése az első erőfeszítés arra, hogy a következő időszakot formáljuk, valamilyen tervet kialakítsunk, és egyelőre különböző ö, víziók versengenek egymással, hogy mi legyen a hosszú távú cél, de az ESM változtatásainak értelme többségileg ugye hosszú távú hatás generál. Még korai itt bármilyen konkrétumról beszélni, és még további vizsgálódásra van szükség. A legfontosabb az, hogy hogy miközben fokozatosan haladunk előre, egyre pontosabbá, egyértelműbbé váljon az az út, amelyen járni fogunk, és amely nem feltétlenül intézményi konvergenciára és a, alapul és a jelenlegi szabályokra, illetve a szabályokra általában, hanem más értelemben is iránymutatásként szolgál majd. A második kérdése a monetáris politika változtatására irányul. Amint tudja, a jövő héten lesz egy irányító tanácsi, kormányzó tanácsi ülés, és utána jelentetjük majd meg a közeljövőre vonatkozó prognózisainkat. Úgy tűnik, hogy a növekedés elindult és fenntartható, megbízható alapokon áll, már pedig azért, mert fogyasztás alapú és nem export alapú elsősorban. És sok országban és sok ágazatban egyszerre jelentkezik. Tehát a a helyreállás szempontjából a, a, a disperziós index nagyon mérvadó, minél kisebb a disperzió, annál szélesebb körű a fejlendülés, és ez a disperziós index most elérte a 97-es, vagyis válság előtti szintet, vagyis talán kimondhatjuk most már, hogy a pénzügyi válság okai a pénzügyi fragmentáció, a monetáris politika átültetése, és így tovább. Most mind úgy tűnik, hogy meghaladottak végre. Ugyanakkor, ha az inflációt nézzük, Az infláció ugyan keretek között marad, de a headline inflation egy kicsit felé ment az energiárak drágulásának, de az underline infláció az jól kezelt, és ennek az az oka, ahogy ezt már többször elmondtam, hogy a bérnövekedés még mindig vissza van fogva, és ez több euró térségi országban most már növekedéshez vezetett. Itt még korai lenne azt mondani, hogy lazíthatunk a monetáris politikán, de a prognózisaink alapvetően pozitívak, és persze arra alapulnak, hogy a monetáris politika jelenlegi rendszer fennmarad. Notis Marias kapszót. Köszönöm szépen, tisztelt drági úr! Mikor és milyen feltételek mellett dönt majd úgy a központi bank, hogy Görögországot új lehetőségekkel ajándékozza meg továbbá a 2016-os, 15-ös görög banki jelentés 42 milliárd eurós hiányt tárt föl. Az a CBPP3 programmal ennek mekkora részét lehet eh, eliminálni, és eh, hogyan lehetne rávenni a görög nemzeti bankot is arra, hogy eh, jobban támogassa a munkahely teremtést, ha már támogatást kap. És ön szerint az eurozónán belüli monetáris politika mennyire jól érvényesül az egyes tagállamokban? A központi banknak sokkal rugalmasabbnak kéne lennie, és decentralizáltabban kéne engedni a nemzeti bankok működését, önálló monetáris politikák kialakítását, amelyek hozzáigazítottabbak lennének így a helyi gazdaságokhoz. Nem lehet agyonönteni minden tagállamot ugyanazzal a monetáris politikával. és különösen a jelenlegi mérlegek tükrében, és most különös tekintettel Görögországra fókuszálva, szerintem egy görögországi körülményekre szabott egyedi monetáris politikára lenne szükség. Ugye itt 70 milliárd euróról beszélünk, és ennek mindössze 2%-át garantálja a központi bank. Köszönöm. Az első kérdésére adandó válaszom az, hogy a jelenlegi tárgyalások pozitív kimenetele után, amit remélek, erre lehetőség lesz, de egyelőre még a az adósság mértékének pontos mérésében nem tudott megegyezni az EU, utolsó Eurogroup tanácskozás. A különböző intézményeknek különböző ö, eredménye van. Arra az, a tekintetben megnyugtathatom, hogy a Görög Nemzeti Bank teljesen független, és döntéseink, amelyek a kockázat menedzsmentre vonatkoznak, rugalmasak. Tehát először várjuk meg a teljes megegyezést az első problémakörben és az a adósság mértékének megállapításában és a fenntarthatósági kritériumok vonatkozásában. Ami a második javaslatát illeti, ha 19 különböző monetáris politikája lenne Európának, akkor 19 különböző pénznemre lenne szükség az egységes valutának. Az a lényege, hogy egységes a monetáris politika is, miközben persze, és a célkitűzéseink nem lehetnek egy országra irányulóak az inflációt az eurozóna tekintetében kell kezelnünk, és nem egyes országok tekintetében. Elnök úr, ha megengedi, az én javaslatom a Görög Nemzeti Bankkal kapcsolatos volt. 42,5 milliárd eurót költött, és ezt szeret szerettem volna tudni, hogy milyen feltételek mellett vásárolhat a görög nemzeti bank görög cégek mert részesedést. Ezt szerettem volna, hogyha kvantifikálta volna számomra. Ha és akkor itt kiterjesztjük Görögországra, akkor Görögország és a görög cégek jogosultak lesznek arra, hogy részt vegyenek a kötvényprogramban, feltéve mondom, hogy a szégek egyenként megfelelnek a lefektetett követelményeknek. Ramon de Mózának adok szót. Köszönöm szépen. Drági úr, üdvözlöm Önt ismét a parlamentben. Az átláthatóságra vonatkozóan lenne egy kérdésem. 2016. júniusa óta az LKB, e e több mint 75 milliárd eurónyi kötvényt szerzett be a magánszektorból. Nekem mindig is voltak kétségeim ezzel kapcsolatban. Én attól félek, hogy a versenyt torzítjuk ezzel. Az átláthatóság hiánya még, rossz, még súlyosbítja ezt a problémát. Németországban van egy Bundesbanktól származó bevált gyakorlat, ők kiadják, hogy kinek pontosan milyen bankokról, szereplőkről van szó, de az euróövezet egyéb részében ez nem bevált gyakorlat. Jól lenne tudni, hogy pontosan kiről van szó, illetve hogy milyen volumenű tranzakciókról van szó. Sok szakbizottsági társammal Többször kértük már az EKB-től, hogy e, e, erre a kérdésre válaszoljanak. Két héttel ezelőtt egy írásos kérdést is elküldünk. Úgy gondolom, hogy az EKB-re ez a nemzeti bankszintű átláthatósági hiány e, mindenképpen káros hatással van. Jó lenne, hogyha legalább az igazgatósági tanács ügyléseinek jegyzőkönyvét megkaphatnánk. Már évek óta szorgalmazom ezt. Minél nagyobb az átláthatóság, annál nagyobb az elszámolthatóság. A kérdés az, hogy gondolkozik azon az LKB, hogy megfogalmazzon ezen témában iránymutatásokat. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Meg fogják kapni természetesen az írásos választ, miután írásban fordultak hozzánk kérdéssel. De engedje meg, hogy néhány dolgot már most elmondjak. Hat olyan tagállami központi bank van, amelyben a programban részt vesz, és azokat a holdingok, azoknak a holdingoknak a nevét megadják, tehát nyilvánossá teszik, akik ebben részt vennek, és aki, akit érdekel ez, azok megkér, megnézhetik az LKB honlapját, illetve a piaci adatokat, forgalmazókat is felkereshetnek. És a kötvény kiadóját, illetve a telephelyét is meg lehet keresni. Minden központi bank saját jogkörében dönt arról, hogy ezen kívül bármilyen plusz információt megjelentett még. Tehát valójában nem a mi kezünkben van a dolog, hanem a központi bankok kezében, de mi úgy gondoljuk, hogy a, mi úgy gondoljuk, hogy a jelenleg elérhető információ elégséges, nem kell mindezt, tehát a nyilvánosságra hozatalt központosítani, ez a, köz, ez a nemzeti tagállami bankok kezében maradhat. De részletesebb lesz majd az írásos válaszunk. Két percem van, úgyhogy van még idő föltenni egy kiegészítő kérdést. Without enough strength. Drági úr, átláthatóság nélkül fönnáll a veszély, hogy a monetáris politikát rossz célra használják fel bizonyos, bizonyos központi bankok, hogy furcsa kapitalista célokra használják fel. Az Expansió nevű újság Spanyolországban azt jelentette meg, hogy csak három nagy cég kapta meg ezeknek a megvásárlóságnak több mint az 50%-át Spanyolországban. Ilyen típusú információk nem érnek el az LKB-ig? Ha nem lépünk fel, akkor azt gondolom, hogy elég kockázatos a helyzet. Hogyan fogjuk ezt? Hogyan fogjuk ezt megmagyarázni a választóinknak? Hol van itt a piaci piaci fegyelem. Miért segítünk olyan cégeknek, amelyek nem élnek meg maguktól a piacon? Válasz. Biztosíthatom, hogy a vállalatokat a kockázat alapján választjuk ki. Tehát egyáltalán nem célunk az, hogy az egyik vállalatot a másikkal szemben előnybe, helyez, előnybe helyezzük. De az EKB az erre vonatkozó iránymutatásokat, vagy volumeneket nem fogja megadni és nyilvánosságra hozni, mert ez éppen az ellenkezője annak, amit szeretnénk elérni. Mikor lesz ennek a programnak vége? Nem tudjuk. De, ahogy említettem, a, ahogy említettem, ez egy folyamat része, erről majd az igazgató tanács dönt. Köszönöm. Ur- Urbán Kreszpó képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt drági úr, a bankok megmentésének témája még mindig nagyon aktuális. Spanyolországban leginkább. A Deloitte céget megbüntették a Bankia nevű bank megmentésével kapcsolatban végrehajtott szerepére vonatkozóan. Az, az derült ki, hogy 12 komoly hibát tartalmazott a Deloitte jelentése. Az elmúlt hetekben az is kiderült, hogy a bíróság úgy döntött, hogy a Deloitte egyik tulajdonosát a banki a tőzsdéből kivonulásával kapcsolatban civil felelősség vagy polgári felelősség meg fogja vizsgálni a polgári felelősségét. Ez pedig azt jelenti, hogy a Deloitte lehet, hogy diszkvalifikálja önmagát. Vagy Rodrigo Rátó esetéről is beszélhetünk, a bankja elnöke volt, ő egy külön számlára fizetett auditálásért a Lezár nevű cégnek. Sajnos ez nem csak Spanyolországban fordul elő, és sajnos mindig a négy nagy audit cég kezében van a piac. Erről a Transnational Institute is írt. Az EKB stressztesztjeit is a négy nagy tanácsadó céggel folytatja le, ez nem túlságosan megbízható, mint ahogy azt a Banco Popular nevű bank esetében is láthatunk. Úgy látom, hogy hogyha ez így marad, akkor nagyon-nagyon sérülékeny az európai bankrendszer. Kérdésem. Az EKB mit tehet, mint felügyelő szerv, hogy az oligopól helyzetet, helyzetnek véget vessem, és mit tesz az esetleges csalással járó esetek esetében? Gondoltak-e azon, hogy egy, oly, egy ö, ö, olyan auditort neveznek ki, amely független, és aki nem egy magánvállalkozáshoz tartozik, ezzel talán a függetlenséget lehetne biztosítani. Thank you. Uh, now. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most itt a, a konkrét intézmények tekintetében mindenképpen írásban szeretnék választ adni, mert pillanatnyilag még nem világos, hogy ki választja ki a könyvvizsgálókat, és a könyvvizsgálók kiválasztásának a folyamata hogyan néz ki. Tehát, hogy ez az Európai Központi Bank lesz-e, vagy a bizottság, vagy a DG Com, vagy mind a kettő. Tehát igazából ezt én jobban meg tudom majd válaszolni írott formában. Tehát, hogy legyen egy független köz könyvvizsgáló, ezen el fogunk gondolkozni, de pillanatnyilag nincsen, nincsen erről kiforrott nézetem. Köszönöm. Köszönöm. Philip Lambert. Jó napot kívánok. Elnök úr, két kérdésem lenne. Rövid, gyors leszek. Az eurozónában új helyzet van Franciaországban, és szeretném megkérdezni, hogy az eurozóna költségvetését, illetve hitel felvetési képességét hogyan látja. Tehát itt igazából milyen kosárba tegyük, legyen ilyen, jó lenne, ha lenne, vagy ne legyen. Tehát a közös valuta sorsára kérdeznék rá. A másik a munkaerőpiaci reformra vonatkozik. Azt látjuk, hogy a munkaerőpiac rugalmasabbá válik, és Németországban például egy vörös-zöld, szociáldemokrata zöld kormányzat alkalmazta ezt. Általában az új munkahelyek, részmunkahelyek, nem igazán hagyományos szerződéses munkahelyek, tehát az egész munkaerő piac valahol a rossz minőség irányába fordul el. Tehát engem nem a munkanélküliség, hanem a foglalkoztatás érdekel. Tehát Svédországban igazából 75, Németországban 68, Belgiumban 61, Oroszországban 55% a teljes munkadő foglalkoztatottság aránya. És hogyha ezt a dinamikát vesszük alapul, akkor igazából nem látok semmilyen növekedési lehetőséget, amely megközelíteni a teljes foglalkoztatást. Hát mindenképpen szükség lesz a strukturális alapok megreformálására, hogy több jusson a munkaerőpiac megreformálására. És szeretném hallani, hogy mit gondol erről. Igen, az első megjegyzés. Igen, el kell gondolkodni és el kell gondolkozni a jövőn is, hogy milyen lesz, és pedig úgy kell elgondolkozni, hogy valahogy jobban belegondolunk a hosszú távú dolgokba. Tehát itt van az idő, hogy elgondolkozunk azon, hogy szabály alapú konvergencia keret létezik, és hogy ezt javítani lehet-e. Az elmúlt évek tapasztalata mutatja, hogy a gazdasági és monetáris unió ellenállt a válságnak, de nagyon közel volt nagyon kritikus helyzethez. Éppen ezért természetes, hogy elgondolkozunk egy olyan konstrukción, amelyet kevésbé gyakran fenyeget ilyen válságjelenség. Tehát ebben a tekintetben az Európai Gazdaság és Monetáris Unió törékeny marad, és mindenképpen kiegészítendő. És a törékenysége pedig eh, annak is betudható, hogy még nem teljes. Előre kell mozdulnunk, előre kell különféle területeken mozdulnunk, és pedig gyorsan, viszonylag rövid időn belül. Egy másik dolog, nagyon lényeges, hogy elgondolkozzunk azon, hogy ne féljünk a változásoktól, tehát hogy a szerződések megváltoztatásától se féljünk és döntéseket kell hozni, és pedig úgy, hogy ne kössenek minket a gondolkodásban a meglévő szerződések. Többször kijelentettük, hogy a fiskális kapacitás növekedése, növelése lényeges volt. És az Európai Unió sokkal ellenállóbb lenne az ütések tekintetében, amelyek érik az Európai Uniót. Hogyha belegondolunk, hogy mindenféle uniónak van egy szövetségi költségvet, és a probléma, probléma az, hogy hogyan jutunk el oda. Azt kell megnéznünk, hogy hogyan érjük el ezt a helyzetet. És arra, hogy oda eljussunk, mindenképpen Bizalomra van szükségünk, és konvergenciára. Tehát konvergenciára van szükségünk, tehát egy túl heterogén Európai Unió ösztönösen túl törékeny lenne. Tehát a konvergencia irányába kell elmozdulnunk, ez pedig azt jelenti, hogy fejezzük be azt, amit eddig terveztünk, és amit eddig megtettünk, azt be kell fejezni. De a konvergencia politika is nagyon lényeges. Tehát eh, komoly strukturális reformokra, komoly fiskális politikára van szükségünk, a bankuniót le kell zárni. Ez mind-mind a konvergencia folyamat része. Most áttérek a második pontra, a munkaerőpiac reformjára. Igaz, hogy eh, lényeges, hogy 5 millió munkahely született az elmúlt öt évben, de sokkal több keletkezett a válság előtt. És ebben a tekintetben ez pozitív. De az is igaz, hogy a munkahelyteremtés nem jár automatikusan együtt jó minőségű munkahelyek, munkahelyekkel. Tehát hogy az a tény, hogy munkaerőpiaci reformok történtek a legtöbb tagállamban, azt jelenti, hogy rugalmasabb lett a munkaerőpiac. De nagyon fontos az, hogy olyan helyzet jöjjön létre, ahol az új munkaerőnek meglegyen az az ismerete, meglegyen az a szakismerete, amelyel hosszú távú munkahelyet tud szerezni. Tehát ezeket eh, kell mindenképpen megreformálnunk, és ez természetesen összefügg az oktatási rendszer reformjával is. Tehát eh, más szavakkal a munkaerőpiac rugalmasabb, és ezért ragaszkodni kell ahhoz, hogy eh, modernizáljuk az oktatási rendszerünket, hogy tartósabb ismereteket közvetítsünk, amikkel tartósabb munkahelyeket lehet betölteni. Tehát természetesen a bérnövekedés a termelékenységgel függ össze. Köszönöm. Nem kell emlékeztetnem arra, hogy elfogadtunk egy jelentést, amelynek a célja az volt, hogy együtt jussunk el az erősebb konvergencia irányába. Tehát ez nagyon ambíciózus, ám realista cél is. Um, Jó, megpróbálom. Tudom, hogy mindig ugyanazokat a válaszokat kapom ezekre a kérdésekre, de mégis fölteszem. Tehát jó lenne a nyugdíjasok számára az eurozóna takarés koskodói számára is, hogyha nem csak az árstabilitást venni figyelembe. Mások azt mondják, hogy ingyen támogatja Dél-Európát, hogy Németország jól exportálhasson, de itt a 2015-ös Excomban láttuk a mérlegeit, és ez most nagyon problematikus. Egy dolog nyilvánvaló, igazából nem fog többet tenni, mint egy európai tagállam adóságának 33%-át rendelkezésre bocsátja. Tehát feltettek önnek egy kérdést, hogy hogyan lépne fel, amennyiben egy állam kiválna, azt mondta, hogy ez 0 százalék. De hogyha ezt a 33 százalékot szeretné betartani, akkor szeretném tudni, hogy mely ügyfél lesz az, amely először is eléri az államadóságnak ezt a 33 százalékát és akkor ezen az alapon folytathatnánk. Thank you. Um, let me... Köszönöm. Egyből leszögezném, hogy tudatában vagyunk az alacsony kamatlábak problémájának. És ez főleg a nyugdíjalapok, a biztosítók számára egy probléma, de általában véve az egyéni megtakarítók számára is. Igen, ezt lehet kezelni, de korlátozott módon, és ezeket a lépéseket, amiket megtehetünk, meg is tesszük. Ugyanakkor látni kell a dolog okát. A sokszor az összpénzügyi stratégia helyzet azt követelte, hogy alacsonyak maradjanak a kamatok. Most már esetleg emelkedhetnek egy picit, eddig nem lett volna jó, ha emelkednek. Tehát eddig nem történt erőfeszítés tudatosan emelésükre. Először a stabilitást kellett eh, helyreállítani. Nekünk egyébként ez jogi kötelezettségünk a stabilitás garantálása ugyanis és a 2% alatti infláció megőrzése. Ezért is vezettük be az Asset Purchase programot, és most már havonta 60 millió eurós ennek a volumene. És a programnak vannak persze esetleg nem kívánatos mellékhatásai, ezeknek tudatában vagyunk, Ugye a szerződések arra is köteleznek minket, hogy ne finanszírozunk közvetlenül senkit. Ez korlátokat szab a lehetőségeinknek. Ugyanakkor a program alapvetően jól működik, és ezért nem is tervezzük, és nem is terveztük soha, hogy túllépjük kompetenciáinkat, ezeket a korlátokat be kell tartani, Éppen ezért vásárolom most éppen kevesebb kötvényt. Köszönöm szépen, meg Monster kap szót. Köszönöm elnök úr, tisztelt drági úr. Az év elején Vali és Dani kollégák kérdésére Magyarországgal kapcsolatban adott egy választ. Ezt válaszolta. Ha egy ország el akarná hagyni az euró rendszert, akkor a nemzeti bankoknak el kell számolni a tartozásaikkal a központi bank felé. Ez ugye arra a hipotetikus helyzetre volt válasz, hogyha esetleg egy ország kilépne az euró, euró övezetből, és eleve, ha már ilyesmiről beszélünk, akkor ennél realisztikusabb szenáriókat is végig kéne görgetni. Éppen ezért csodálkozom most, hogy a, a, amit a holland parlamentben elmondott a hónap elején, amikor ugyancsak megkérdezték önt, hogy mit történt, hogyha egy országnak át kell strukturálni az adósságait az Európai Központi Bank felé. Erre ön azt válaszolta, hogy nem akarunk spekulálni olyan dolgokról, amelyeknek nincsen bekövetkezési esélye. Miért ilyen biztos ebben? Miért kérdeznek engem, kérdezte önt? Akkor most én is ezt kérdezem öntől, hogy amikor a, a mellettem ülő kollégának januárban megválaszolta a hipotetikus worst case szenárióra vonatkozó kérdést, később miért utasította el ugyanezt a kérdést. Megkérdezem tehát öntől újra, mi történik, hogyha egy állam csődbe jut, egy eurozóna tagállam csődbe jut, mi történik az adósságaival, és azokkal az államkötvényekkel, amelyek a központi bankot terhelik, és mi a garancia arra, hogy a központi bank nem fogja ugyanazt tenni, mint 2010-ben, vagyis azt, hogy tömegesen vásárolt föl értéktelen görög államkötvényeket csak azért, hogy az ország ne menjen csődbe. Mi lesz egy következő hasonló helyzetben az eljárás? Két-három gyors válaszom lenne. Az euró nem visszavonható. Az euróhoz való csatlakozás visszavonhatatlan folyamat, tehát ezzel nekem nem kötelességem foglalkozni az euró leépítésével. Hogy mi történik, ha egy független állam, egy autonóm állam kénytelen adósságának az átcsoportosítására, akkor pont azzal válaszolok, az, ami Görögországgal történt. Igen, az eurozónában felelősségünk van, és közös kockázatvállalásunk van, de ez egy korlátozott kockázatvállalás, konkrét összegekig meghatározott, tehát adósság rendezés esetén a fő kockázat mindig a Nemzeti Bankot sújtja. Markus Féber kap szót. Köszönöm, elnök úr. Én is hasonló, de kevésbé mm, ütős kérdést fogalmaznék meg. Ugye márciusban most csúcsot döntöttünk, Németország másik három országgal közösen 1,2 milliárd eurós többletet halmozott föl egyetlen hónap alatt, míg más tagállamok, főleg dél-európaiak, ugyanilyen nagyságrendű deficitet halmoztak föl. Ön ebből milyen következtetést von le, fenntarthatónak tartja a jelenlegi helyzetet, és a kvantitatív easingnek ön szerint itt milyen szerepe lehetne. Franciaországnak most ö, kiegyensúlyozott a mérlege. Ön szerint milyen intézkedésekre lenne szükség, hogy más országokban is a válság előtti egyensúlyállapotok álljanak vissza? Köszönöm a kérdést. A jelenlegi mm, egyensúly céljaink nem lehetnek ugyanazok, mint 2012-13-ban voltak. Akkor volt nyilván a válság a csúcspontján. Az egyensúly céljainkat a decentralizált végrehajtásával kötjük össze a monetáris politikának, és ennek nagy részét az Asset Purchase program fedezi, vagy fedi le. Miért? Körülbelül 80 százaléka a központi bankok üzletfeleinek azokon az országokon kívül van, amelyben a Nemzeti Bank központi bank. És 5 70%-a ezen partnereknek nem eurozóna tag. Tehát a központi bankja egy adott országnak kötvényeket vesz ezektől a felektől, de ezek a felek ezeket a, ezt a készpénzt nem feltétlenül olyan papírokba fektetik be, amelyek a, közvetlenül a kötvényvásárlással ö, összefüggésbe hozhatók, köztük a Bundesbank is így cselekszik Németországban. Tehát a felelősségvállalási liability céloknak úgy felelnek meg, hogy ö, érték papírokat vesznek és adnak el. Ennek kapcsán az első megfontolandó szempont az, hogy mennyire legyen decentralizált a nemzeti monetáris politika. Illetve az, hogy a központi bank monetáris politika mennyiben felel meg a portfóliók vonatkozású egyensúlyi céloknak hogy milyen kötvényeket, értékpapírokat és honnan vesszük őket az eurózónán kívülről vagy belülről. Ezeket a mozgásokat folyamatosan követnünk kell ahhoz, hogy értsük, hogy az egyensúly célok realitása mekkora, és milyen ö, árfolyam nyereség vagy veszteség keletkezik ezek során. láttuk már 2012-13-ban, hogy mi a probléma. Az eurózóna bankjai hirtelen, különösen a periférián úgy érezték, hogy a piac alapú finanszírozhatóságuk kicsúszik a lábuk alól, és ezért szorultak az egyes nemzeti bankok segítségére, ehhez megfelelő jogszabályokat is alkottak, alkottak az egyes tagállamokban. Ezek a megcsúszások, egyensúlytalanság súlyosak voltak, és ö, a saját központi, központi bankjaikon keresztül ö, tekintettek ránk, és vártak segítséget. Most fordított a helyzet. A nemzeti központi bankok, most kereskedő bankok, magánbankok, nyugdíjpénztárak felé adnak el értékpapírokat, és ez a portfólió vonatkozású egyensúly most segíti a célok és a mércék feljebb tételét. Hogyha belenézünk most a finanszírozási viszonyokba, a kereskedelmi bankok és a reálgazdaság tekintetében azt észleljük, hogy 2012-13-ban feszült volt a helyzet, és nagyon magasak voltak a kamatok, nagyon nehéz volt megfelelő finanszírozást találni. Tehát, köszönöm. On fight Thank you, Chair. Jakob von Weizsäcker, köszönöm szépen, drági úr, nagy megtiszteltetés számomra, hogy önt itt üdvözölhetem. Két kérdésem lenne. Az első kérdésem nem a közvetlen jövőre vonatkozik, de mégis mi az elképzelése a kamatlábakról? Ön elmondta azt, hogy milyen jól halad a gazdaság, és az árdinamika még, még mindig nem tökéletes, de talán ennek kéne azon gondolkozni azt, hogy mit jelenthet az, hogy a kamatlábak dinamikája megfordul, avagy mi jelenthet kihívás a nagyon eladósodott és a, lassan növekvő gazdaságok számára. Másik kérdésem. Beszélünk arról, hogy a monetáris uniót el kéne mélyíteni. Ebből mit lehetne hasznosítani arra vonatkozóan, hogy milyen rendszer szintű, hogy a rendszer szintű problémákat hogyan lehet megoldani. Szerintem, ha jó választanunk erről a kérdésre, akkor sokkal könnyebben lehet politikai konszenzust elérni arra vonatkozóan, hogy a bankuniót és a fiskális bankstopot hogyan oldjuk meg. Még egy dolog. A CCP-ken is foglalkozom, és természetesen a Brexit nagyon komoly kihívást jelent. Hogyan lehet tehát a pénzügyi ágazatot megfelelően szabályozni ilyen körülmények között? Van, aki azt gondolja, hogy a harmadik országok rezsimjét kéne, rendszerét kéne rájuk vonatkoztatni egy-két kivétellel, vagy le van egy másik megközelítés, például a területeken kívüli szabály, az Egyesült Államoknak van ilyen megközelítése, és a harmadik megoldás a úgynevezett repatriáció. Kérdésem, hogy, hogy a banki ágazat, vagy a pénzügyi tevékenységnek melyik ágazata, melyik kategóriába esik, mivel foglalkoznak jelenleg? Thank you. Um... Köszönöm szépen. Nos, Láthatjuk már a kamatlábak emelkedését jelenleg az euróvezetben, és erről azt gondoljuk, hogy ennek az oka részben az, hogy a, a valós de valós eredményeknek tudható be, tehát jobbak a, jobb jól alakul a gazdaság, a második része pedig annak tudható be, hogy a piacok úgy érzik, hogy a defláció nem annyira veszélyes, éppen ezért nem kell annyi biztosítékot felhalmozni, tehát mind a kettő jó hír. Ami az inflációs kilátásokat illeti, az elmúlt 10-12 hónapban nem feltétlenül nőtt ez meg. A kérdés az, hogy mindez kreált-e instabilitást mérhető módon nem. Kizárható-e az, hogy a kamatlábak növekedése ezt vagy azt okozza? Nem, ezt nyilván nem lehet kizárni. Másrészt pedig egyértelmű, hogy ha a kamatláb hosszú távon a céljainknak megfelelően alakul, és ez ezután már egy önmagát fenntartó folyamat lesz, akkor a magas adóssággal és alacsony növekedéssel létező országoknak bizony a nagy kamatlábat valahogyan ki kell majd gazdálkodni. Megfelelő szakpolitikával lehet ezt megtenni, fiskális szakpolitikával, illetve gazdaság serkentő szakpolitikával is. Ugye nyilván ez lesz a gazdasági politikájuk egyik fontosabb eleme. Vajon el kell -e gondolkodni egy olyan intézményi felálláson, mely kizárná az instabilitás lehetőgét, lehetőségét, azért, mert egyes tagállamok le vannak maradva a konvergenciában. Ha visszatekintünk a tapasztalatainkra, például a Maastrichti szerződés első évei után, hát ugye itt két dologról van szó. Egyrészt a tagállamoknak lépnie kell, másrészt egy megfelelően működő fiskális politikára van szükség, és igaza van. Nagyon fontos az, hogy a bankok és az állam szerepek közötti kapcsolatnak meg kell lennie, megfelelő biztos beruházási tervekkel, illetve erősebb intézményekre van szükség, amelyek jobban ellenállnak a potenciális instabilitásoknak. Mi eredhet abból, hogy bizonyos tagállamok le vannak maradva. Ez a folyamat mindenre kihatna. Ezt kell a jövőre nézve kidolgozni. Nézzük a második kérdését. Utalnék arra a bizottsági nyilatkozatra, amely május 4-én jelentetett, jelent meg a CCP-ről. A felügyeleti rendszer megerősítéséről szól ez, itt számos lehetőség van, az EU-s szintű felügyeleti rendszer megerősítéséről ez az, ez az egyik lehetőség, de alapvetően a jogalkotó dönt arról, hogy harmadik országok esetében, rendszer szinten szempontjából fontos országok esetében mit, milyen rendszert alkalmaznak, melyik kategóriát alkalmazzák. A lényeg az, hogy a rendszer szempontjából fontos clearing tevékenységek esetében legalább a mostani szintet megőrizzük, függetlenül attól, hogy milyen jogszabály születik, illetve hogy milyen megállapodás születik a Brexit ügyben, hát nyilván most még nem lehet erre rálátni, nem tudjuk, hogy eh, mi lesz majd a végeredmény, de a, leg, lehet, a legkisebb, vagy a legkevesebb, amit kérhetünk, az az, hogy a jelenlegi szintet tartsuk fent megfelelő eszközökre van szükség az EU-s jogszabályok értelmében annak esetében, hogy a, a, az euró stabilitását megőrizzük az offshore euro clearing okozta kockázat miatt. Örülünk a bizottság ez irányú közleményének. Ez a közlemény a kibocsátó bank felelősségét is tisztázza ebben az új környezetben. Köszönöm. Köszönöm, Gabriel Mato. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, drági úr, hogy ismét ellátogat ide. A jövőről szeretnék beszélni két konkrét témával. Az egyik, hát ugye a politikában van némi bizonytalanság, ha meghallgatjuk például Merkel asszony nyilatkozatait, azt mondja, hogy egy korszaknak vége van, hát szerintem magunk felé kell fordulni, avagy a franciák nyilatkozatai is arra irányulnak, hogy a komolyabb reform nélkül nem folytathatja az EU a jövőjét életénképpen. Szerintem egy sokkal mélyebb fiskális együttműködésre vagy unióra kell számolni, erre felé kell haladni, illetve hát a bankuniót is el kell mélyíteni, a monetáris politikát is. Kérdésem, hogy ön erről mit gondol? Működhet egy ilyen rendszer? Másik kérdés az európai felügyeleti rendszer jövőjére vonatkozik. Az Európai Bizottság egy nyilvános meghallgatást szervez ebben a témában. Kérdésem, hogy önnek mi a véleményem a felügyeleti hatóságok jövőjének. Van még egy klasszikus kérdés, amit mindig felszoktam tenni. Mindig mindenki beszél erről. Beszéltünk a kamatlábak alakulásáról, azt mondta, hogy jól alakulnak a dolgok, például a munkanélküliség iránt, és alacsonyabb, mint 2009-ben, nagyobb a bizalom a piacokban. Azt mondta, hogy a struktúrális reformokra van most szükség, illetve az innovációt kell támogatni. De vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy az alacsony kamatlábak kell jövő, az EKB-nak, az EKB milyen forgatókönyvekkel dolgozik? Én már majdnem biztos vagyok abban, hogy nem fog igazán válaszolni, de ön szerint hogy fognak alakulni a kamatlábak az elkövetkező hónapokban? Még egy dolog, az Egyesült Államokkal való kereskedelmi kapcsolatunk. Ugye Trump elnök úr a múlt héten itt járt, a nyilatkozatai elég aggasztóak, főleg a kereskedelmi politikára vonatkozóan. Erről mi a véleménye? Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Question. Az első válaszom, az első kérdésre. Üdvözöljük a bizottság által kezdeményezett konzultációt és párbeszédet, és ne felejtsük el, hogy 2011-ben a bankunió fontos pillére született meg, és a tőke piaci unió is ezen alapul majd. Tehát nagyon fontos az, hogy legyen egy közös, megosztott szabályrendszerünk és közös felügyeleti rendszerünk az eurozónában. A bizottsággal intenzíven együtt működtünk, és az eszivel is. Tehát most hat év telt el, és itt az idő, hogy áttekintsük ezeket a dolgokat, felülvizsgáljuk, és nagyon nehéz ezen a ponton előre látni, hogy mi lesz a jövő, és hogyan tudjuk ezeket a dolgokat összehozni, És nagyon lényeges a bizottsággal történő együttműködés abban, hogy garantáljuk hogy a felügyelet erősebb lesz az áttekintés felülvizsgálat után, és nagyon fontos az, hogy egységes legyen, hiszen ne felejtsük el, hogy még mindig nagyon sok nemzeti, egymásról eltérő opció van különféle tagállamokban. És a jelenlegi rendszer nem teljesen harmonizált. Egy második kérdés, tehát és Igazából a monetáris politikai hozzáállás egy közös hozzáállás, és nagyon fontos az, hogy konvergencia, az infláció tekintetében konvergencia legyen az euró országokban, tehát az egész eurózónára kellene kidolgozni egy fenntartható inflációs politikát. Tehát itt 1,9 század volt az infláció, és ez az energia árakban történt emelkedéseknek köszönhető. Tehát most csökkennek az energiárak, tehát most csökken az infláció is. Tehát egy fenntartható politikát kell folytatnunk, és a monetáris politikai támogatást is vissza kell vonni ott, ahol már sikerült túljutni a válságon. Tehát minnyáján az Európai Unió egész konstrukciója nagyon érdekes, és az egész Európai Unió minden tagállam profitál a kereskedelem szabadságából. Az elmúlt 15-20 évben a szabad kereskedelem és a globalizáció óriási hasznot hajtott, azonban nagyon sok ember nem részesül az előnyökből, tehát sokkal jobbnak kell tennünk, abban sokkal többet kell tennünk, hogy mindenki profitálhasson az előnyökből. Ebben a tekintetben a neoprotekcionista álláspontok, amelyet főleg az Egyesült Államokban láthatunk, aggályra adnak okot. Köszönöm. Szilva Pereira képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Drági úr, nagyon üdvözlöm. Hadd kérdezzem, hadd kérdezzek két dolgot öntől. Az első, a monetáris politikával kapcsolatos. Ön ma leszögezte, hogy a bér, bérek ö, ö, emelkedését az inflációs célokkal összhangba kell hozni középtávon, és közben gazdasági strukturális reformokat kell végrehajtani. Ebből én azt vonom le, hogy ön még nagyon sokat vár a monetáris politikától, komoly szerepet szán neki. De ö, látja annak veszélyét, hogy a tagállami monetáris praktikák kicsúsznak a központi bank ellenőrzése alól? Második kérdésem Portugáliával kapcsolatos. Ugye Portugália kikerült most a túlzott deficiteljárás alól, mert pozitív trendek vannak, gazdaság növekedés, foglalkoztatás növekedés, de közben, és ezzel kapcsolatban érdekelne a véleménye, a portugál kormány egyből jelentős eh, IMF eh, előlegeket kért, ezek komoly összegek, nem gondolja-e, hogy ezeknek komoly adott esetben negatív hatása lehet arra vonatkozóan, hogy mennyire lesz hatékony a központi bank purchase programja, különös tekintettel arra, hogy ezek az előre meghatározott határok a központi bank vásárlásaira vonatkozóan elég merevek. Szükség lehet-e arra, hogy a központi bank további kötvényeket vásároljon, illetve szándékszik-e ilyet tenni a központi bank? Az első kérdésére válaszom hasonló, az előbb adott eh, válaszaimhoz. A jelenlegi trendek, inflációs trendek arra engednek következtetni, hogy továbbra is fenn kell tartani a monetáris intézkedéseket, mindaddig, amíg az infláció eh, konvergenciás célok fenntartható módon eh, stabilizálódtak. Ez a stabilizáció még nem önfenntartó. Bármi is történjék, jövő héten lesz a következő monetáris politikai tanács, és ott új prognózisok alapján új értékelések várhatók. Ami a második kérdését illeti, jelentős eredményt ért el Portugália valóban minden területen és ez a legfontosabb. A második pedig az, hogy ezzel együtt az ország még mindig eléggé instabil pénzügyi finanszírozási szempontból. Más európai országokkal összevetve, és itt még továbbra is vannak strukturális problémák, a banki ágazat stabilitása, a bankok stabilitása szempontjából. Tehát e, itt még tenni kell azért, hogy a reálgazdaságot jobban tudják támogatni a portugál um, bankok és hitelezési tevékenységüket is jól tudják végezni. A harmadik felvetésére nem a válaszom. Nem hiszem, hogy összefüggésbe hozható a két kérdés. Werner Lange kapszult. Köszönöm, elnök úr, és drági elnök úrnak is, hogy jött. Három kérdésem lenne. Az első a készpénzforgalommal kapcsolatos, és a hatalmas héja ö, réssel óriási ágazati különbségek vannak. Általában, ahol a készpénzforgalom jellemző, ugye tudjuk, hogy 500 euróst bevonták, ott jellemző az áfa elkerülés leginkább. A második kérdésem Jakob von Weizsäcker eredeti gondolatához kapcsolódik, az Clearinghez. Ön szerint elképzelhető, hogy az együttműködés új platformja teremtődik meg Londonnal majd, ami esetleg az EBA-hoz hasonlatos, vagy ön szerint magát az EBA-t is a központi bank alá kéne vonni, és Londontól elvenni. A harmadik kérdésem az amerikai jogalkotással kapcsolatos. Ott nagy nehezen elfogadták a Frank Act-et, még Bush és Obama kezdték el ezt kitalálni. Nem tudjuk, hogy az új elnök ezzel kapcsolatban majd mit mond, de már bejelentette, hogy ennek legalábbis részeit visszavonná. Ez ön szerint a kockázatokat növeli, vagy pedig pozitív hatással lesz a köz a szereplőkre. Az a készpénz forgalom és az adóelkerülés valóban összefüggnek, de nincs pontos képünk erről, tehát nem tudom számszerűsíteni a válaszomat egyetértek azzal, hogy összefüggés van valószínűleg. A nemzetközi együttműködés alapvető az adóelkerülés elleni harcban, akár készpénz, akár nem készpénz forgalomról van szó, szóval ezt senki nem vitatja. A világ valamennyi kormánya ebben érdekelt vagy érdekelté tehető, ezért meggyőződésem, bár tévedhetek, hogy az Egyesült Királyság és az Unió közötti tárgyalások során mindkét fél érdeke az diktálja majd, hogy együttműködjenek a adóelkerülés visszaszorítása érdekében. Még a legutóbbi g 7 találkozóján is egyébként megerősítették a jelenlevő tagállamok ilyen irányú elkötelezettségüket a sajtónyilatkozataikban. Erre lehet hivatkozni. Végül pedig, vagy még a második kérdésére vonatkozóan, hogy az EBA és a központi bank viszonya milyen legyen. Nem gondolom, hogy az EBA-t központi bank alá kéne vonnia. Az EBA az egy szabályozó hatóság, a központi bank egy felügyelő hatóság. és végső soron önöknek, a jogalkotóknak a kezében vagyunk. Szerintem az egymás mellett létezésnek megvannak a maga modalitásai, ezek fenntarthatók, vagy esetleg változtathatók, de egymás mellett kell létezni ezeknek a szervezeteknek. Ami pedig az amerikai jogalkotást illeti. Nehéz most még világosat látni, mondani. Nem tudjuk, hogy a jelenlegi amerikai kormány mennyire, milyen mélységben kívánja újra gondolni ezeket a jogszabályokat. Itt a tőke és likviditás normákhoz kötődően is lehet vizsgálni a kérdést, illetve úgy is, hogy a piaci szabályozások teszik őket függővé. a piacsal összefüggésbe hozható, vagy mindkét területre érvényes szabályozásokkal. Kapcsolatban vagyunk az amerikai hatóságokkal, de ez a dolog még forrong, még nem kiforrott, mondhatnám így. Mi csak remélhetünk ebben a pillanatban, hogy számunkra pozitív, vagyis az egész világra kiterjedő tőke és likviditási követelmény megalapodások lesznek, hiszen véleményünk szerint mindenki érdeke, hogy ez így legyen. Köszönöm szépen, Luigi Morgan. Grazie, grazie Presidente. Köszönöm szépen, köszönöm, elnök úr. Drági úr, az ön által el, ö, vezetett intézmény ö, foglalkozik ö, különböző dolgok mérésével, de ezt mindenki tudja, hogyha nem növekszik a gazdaság, és nem növekszik a, a, a, munka, a foglalkoztatási ráta, akkor az infláció nem jól alakul. Ön is beszélt erről az elmúlt hónapokban. Vagy Frankfurtban, vagy itt ezekkel a rendszeres eszmecserékkel, és lehet önt emlékeztetni arra, hogy nem csak a monetáris politika segíthet azban, hogy a gazdasági felendülés megtörténjen, itt más módon is föl kell lépni. Két kérdésem van. Ön szerint a monetáris politika hatékonyabb lenne, hogyha nem ha a növekedést európai koordinált, expanzív európai közös politikával is segítenénk. Hasonlítaná ez az elképzelés arra, amit Moszkoviszi úr javasol 2016. decemberében. Második kérdés, ön szerint egy európai szintű fiskális politika megfelelő poli- policy mixet adna e ki, és ön szerint lehetőség van-e arra, hogy saját forrásokból is megnövekedjen, tehát a saját forrásokra jobban támaszkodjon az Európai Unió, hogyha igen, akkor ez pontosan hogy néz neki? Válasz. Köszönöm a kérdést. Igen, többször elmondtam már, hogy a monetáris politika sokkal hatékonyabb lenne, hogyha olyan szakpolitikák is kísérnék, amelyek megfelelő garantálják, vagy megfelelően vállalkozási stimulus nyújtanak, például az a teljesítmény növekedés segítik. Az EKB a jelenlegi ellenzéseiben azt gondolja monetáris politikáról, hogy jelenleg az euróvezetben semleges a monetáris politika, és megfelelő. Ezt véli az EKB jelenleg. Úgy gondoljuk, hogy ez a jelenlegi semleges monetáris politika megfelelő egy úgynevezett optimális policy mixen belül, szakpolitikai mixen belül. Nézzük a második kérdését. A monetáris unió sérülékenységéről azért beszéltem, mert nem teljes a monetáris unió. És ennek több oka is van, hogy nem teljesedett még ki. Az egyik a fiskális kapacitás hiányára vezethető vissza. A fiskális kapacitás olyan fogalom, amely az összes monetáris unió sajátja, és az összes monetáris övezet sajátja. Hogy lehet ezt elérni? Ez itt a kérdés. Milyen lépések kellenek ahhoz, hogy ezt elérjük? Azt hiszem, hogy többször is elmondtam már, nem tudom, hogy itt elmondtam ezt, hogy két pillére le kell építeni a fiskális kapacitást. Az egyik a bizalom, a másik pedig a konvergencia. A bizalom arra vonatkozik, hogy ahhoz, hogy hogy közös fiskális hatalma legyen a tagállamoknak, ahhoz a tagállamok, a kormányok meg kell, hogy bízzanak egymásban. Hogyha, hogyha lesznek folytonos adósok és folytonos hitelezők, attól még nem egyirányú lesz majd mindig a transfer, hanem egy olyan hálózat fog kialakulni, amely ellenálló lesz majd a különböző negatív hatásokkal szemben. Ennél még talán fontosabb az, hogy azok az országok, amelyek monetáris unióba tartoznak, nem lehetnek túlságosan sokfélék. Tehát konvergenciára kell törekedni, ez pedig azt jelenti, hogy strukturális reformokat kell végrehajtani, és strukturális reformok pedig eltérőek országról országra. A monetáris unió minden országának van egyfajta program, hogy milyen struktúrális reformokat kell végrehajtani, így aztán most nagyon nehéz egy olyan listával előállnom, hogy kinek, hogy, hogy mi az a lista, mindenkinek megfelel. De a cél az, hogy ne legyen a konvergencia, és növekedésre törekedjünk. Ez mindenkinek jó lenne. Látható, hogy a válsági, a válság előtti időkhöz képest a növekedés sokkal kevésbé van szétszóródva, sokkal kevésbé, mint annak ide. Köszönöm, Fulvio Mártusello következik. Sì, grazie Presidente di essere qui con noi. Köszönöm szépen, köszönöm, drági úr, hogy ellátogatott ide. A bűncselekményekben, a pénzmosásban, a terrorista tevékenységek során van egyfajta modus operandi. Ennek köszönhetően a fekete piacra, a fekete piac megszüntetésére jogszabályokat hoztak tavaly Indiában, és ez, minden, ez pozitív hatásokkal járt, ezt mindenképpen támogatni kell. Olaszországban sajnos még mindig túlságosan sokan fizetnek készpénzzel, ez annak is betudható, hogy 3,7%-os költsége jár magának a hitelkártyának a használata. Az olasz bankhatóság igazgatója igazgatójának volt egy javaslata, ezt megoldandó, de a lényeg az lenne, hogy Olaszországban is elterjedjen a bankkártya használata, és hogyha megváltozna ez a gyakorlat, akkor úgy gondolom, hogy a készpénz használata visszaszorulna, és ez talán segíthetne a bűncselekmények visszaszorításában is. Még egy dolog, Olaszországban elkezdődött olyan folyamat, amely a gazdasági ö, szereplők szerint elég veszélyes. A tőzsdék a tőzsdén való szereplésre vonatkozik ez, illetve a kvantitatív ízigre. A gazdasági agendánkban azt gondolom, hogy nem ez a legjobb, lehető legjobb választás, amit most Olaszország megtehet a gazdaságunk javításáért. Ön erről mit gondol? Második kérdéssel kapcsolatban hát nem igazán tudok erről beszámolni, hát demokráciában, demokráciák vannak Európában, választások alkalmával választanak, nehéz erre okosat mondani. Szerintem nem az én feladatom az, hogy e, ilyen kérdésekre válaszoljak én. Nézzük a másik kérdést, a készpénz használata. Hogy ez hogyan kapcsolódik a bűncselekményekhez, illetve a szervezett bűnözéshez. Figyelembe kell venni bizonyos dolgokat. Az EKB egyébként elég, az EKB egyébként elég aktív volt abban, hogy folyamatosan csökkentsük az 500 eurósok nyomását. Jelenleg mondom, csökken az 500, 500 eurós bankjegyek kibocsátása, ez nem sokára is fog állni. De a különböző tagállamokban más és más kultúra, gyakorlat él, de az biztos, hogy nem legális célokra is használják a készpénzt, sokféle ilyen nem legális cél van. Az biztos, hogy akian föl kell lépni. A készpénz használata esetében, ugye, hogy mondom, el, eltérőek a gyakorlatok, de nagyon aktívan kell föllépnünk annak ellenőrzésében, hogy a készpénz használat nem jár bűnszervezetben való részvétellel említette, hogy milyen költségekkel jár a, a hitelkártyák használata, de a tagállamoknak rendkívül nagy a döntési jogköre abban, hogy hogyan lehet fellépni például az adócsalással szemben, függetlenül attól, hogy itt most készpénzről van szó vagy sem. És nyilvánvalóan EU szinten is aktívnak kell lennünk ebben a kérdésben. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Emlártyél. Köszönöm. Elnök úr, drági úr a legutóbbi számok azt mutatják, hogy az eurozónában 8 éve a legalacsonyabb a munkanélküliség. És az az LKB e sikere is, hiszen eh, megpróbálta segíteni a gazdaságot. Azonban egyidejűleg eh, azt is tudjuk, hogy nagyobb növekedésre, nagyobb termelékenységre, több innovációra van szükségünk. Tehát a pénzügyi szektorban lévő innováció alap, de más szektorokban is nagyon lényeges lenne. És a G hetek találkozóján eh, ebben is megállapodtunk, illetve úgy, hogy eh, a klímaváltozás mellett egy nagyon nagy prioritás. A COP21-jel kapcsolatban a G7-es vezetők megállapodtak, hogy eh, világos politikai szignálokra, jelzésekre van szükség hogy a zöld gazdaságot erősebben finanszírozzák. Azt mondta, hogy az EKB számára is nagyon fontos az, hogy itt új súlypontok legyenek. Tehát Európából egy kötelezettségvállalásra van szükség. Javítanunk kell a környezetünk minőségét. Tehát itt van a 60 milliárd euró, amelyet az Európai Központi Bank szeretne beruházni nem lenne jobban használni ezt a zöld gazdaságba történő befektetésekre? A második a CCP-kre vonatkozik, és itt Jakob van de Szeke kollégámra hagyatkozok, aki azt mondta, hogy fenn kell tartani a jelenlegi kockázat elemzést. Tehát mit vár ebben a tekintetben? a Bank of england történő együttműködésben. És hogyan eh, ítéli meg az érveket az euróallokációs politikával kapcsolatban, amely eredménye az lenne, hogy jelentősen megnőne a bankok saját tőkéje? Thank you. Köszönöm szépen. Első kérdése. Amikor a eszközvásárlási programunkat megalakítottuk, és a zöld, tehát természetesen a zöld finanszírozás is nagyon lényeges volt ebben a tekintetben. Akkor ezt a programot úgy terveztük, hogy állandóan monetáris, politikailag ön egyenlő feltételeket akartunk teremteni, és a kockázatelemzés állt a középpontban. Tehát itt a vállalati kötvények jók a zöld gazdaságnak. Tehát a, itt azt mondom, hogy az első célkitűzésünk az volt, hogy azonosak legyenek a feltételek a különféle piaci szereplők számára. Ezt kijelentvén a megfelelőségi kritériumok, tehát hogy zöld vállalatok, zöld részvények, értékpapírok is ott legyenek, akkor azt mondanám, hogy bizonyos zöld, hogy nem, tehát a zöld vállalatok nem kapnak kevesebbet, tehát nagyon fontos a monetáris politika, a kockázatmenedzselés és az azonos feltételek. Tehát, hogyha a zöld vállalatok megfelelnek ezeknek a kritériumoknak, akkor igent mondunk a zöld finanszírozásra. A második kérdése. A jelen helyzetről szólt, és két dologra utalt, az egyik a CCP, a másik a bankok. Tehát a bankok relokációja, és hogy ez mit, milyen következményekkel járhat. Tehát, amennyiben megnézzük az rendszer képességét, hogy az offshore clearing hatóságok tevékenységével felvegye a harcot, hogy ne ártsanak az eurónak. Tehát ebben a kontextusban a CCP-k rendszer szintű relevanciáját veszük figyelembe. Tehát itt különféle opciókat irányozunk előre, fokozottabb felügyelettel és reallokációs lehetőségekkel. Tehát ez a következő jogalkotásra vár. Tehát a, a, említette a megemelt tőke követelményeket, tehát e, igazából ez veszély lehetne, és e, ez egészen nyilvánvaló. El kell gondolkoznunk, és hallgatnunk kell a partnereinkre, hiszen folyamatosan tárgyalunk az iparral, tehát igazából nem vagyunk partnerek ebben a tárgyalásban. Tehát természetesen kész vagyunk, hogy tanácsot adjunk, de igazából a tárgyalásokon nem vagyunk tárgyaló fél, Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Gunnar Höckmark. Th- thank you very much. Köszönöm szépen. Mindig meglep, hogy mennyire bőszen tárgyalunk a intézmények megváltoztatásáról az önházában és a mi házunkban is. Ahelyett, hogy strukturális reformokat érjünk el európai szinten, tagállami szinten. Ez néha, ez úgy néz ki, hogy nem a lényeggel akarunk foglalkozni de természetesen nagyon sokat foglalkozunk a növekedéssel a monetáris politikában, pedig inkább a növekedés hiányával kellene, hiszen a növekedés hiányos. És ahogy említette, itt a növekedésnek nagyon különböző szintjei észlelhetők a tagállamokban, és a monetáris politika előfeltételei is nagyon különbözőek a tagállamokban. Na, ha megnézzük, hogy a potenciális növekedés lehetősége milyen akkor ez is nagyon-nagyon különböző. És a közös monetáris politika nagyon uh, nagy problémákkal szembesül. És azok az országok, amelyeknek a leginkább kell a növekedés, azok uh, problémákkal konfrontálódnak. Tehát ide tartozik uh, a infláció, tehát ezekkel a problémákkal mind-mind foglalkozni kell, mielőtt a növekedéssel foglalkozunk a kérdésem pedig az, hogy ezzel hogy bánjunk. Hogyha tovább megyek, az biztos, hogy gólokat kell, célokat kellene megszabnunk a tagállamok számára a potenciális növekedés érdekében. Hogy mérhető legyen a strukturális reformok mérete. Tehát, hogyha nincs, ha alacsony a növekedés, akkor itt strukturális reformokra van szükség. Igen? Egyetértek? Egyetértek. Tehát, itt uh, alapvetően többféle növekedési út van. És ez a monetáris unió egyik törékeny pontja. Tehát igazából erre csak egy válasz van. Ez pedig az, hogy a szükséges szerkezeti reformokat végre kell hajtani. Mit tehet egy közös keret, hogy segítse ezt a folyamatot? Tehát természetesen az ország specifikus ajánlások, az európai szemeszter, mind, mind ezzel foglalkozik. Tehát a válasz az az, hogy erősíteni kell ezt a közös keretet. Tehát valaki azt is javasolta, hogy legyen egy benchmark rendszer, ahol az országok megosztják egymással a strukturális reformmal kapcsolatos tapasztalatokat. És ezek a reformok és az előre haladásuk megtárgyalhatók a tagállamok részéről, és ez, ez pillanatnyilag az álláspontunk. Visszatérek erre, teljes mértékben egyetértek, de ahogy a strukturális, a szerkezeti reformokról beszélünk, akkor elkezdődik egy bájcsevegés egymásra. Bájcsevegünk, udvariasak vagyunk. Igen, és akkor hát a bájcsövegés része az, hogy azt mondjuk, hogy szerkezeti reform, igen, de minden ország más. De politikailag nagyon érzékes, érzékeny. És ö, ügyelünk a stabilitási paktumra, hát azért nem ügyelünk annyira, annyira nem vagyunk szigorúak, de nagyon gyengék vagyunk a legalapvetőbb tényezőkkel kapcsolatban, amelyek a növekedésre és stabilitásra vonatkoznak. Igen. Tehát, hogy ezt is túlhaladjuk, tehát ennek érdekében mindenképpen a bizottság szerepét kellene növelni. Hiszen a bizottság a szerződések őre, és a stabilitás és növekedési paktumnak is a bizottság az őre. És a bizottságnak kell garantálni, hogy az országok a benchmarking folyamatot tiszteletben tartják. Ezután pedig igazából az ország specifikus ajánlásokat és az európai szemesztert kellene jobban figyelembe venni. Hiszen, amit le kell küzdenünk, az, az a felfogás, hogy a szerkezeti reform egy nemzeti ügy. Nem, már nem nemzeti ügy. Hiszen az Európai Unió már egy nagyon heterogén társaság, és ez a monetáris unió vele született gyengeség. Köszönöm. Notis Marias képviselő. Επανέρχομαι στο θέμα της Τράπεζας της Ελλάδος που σας ανέφερα. Köszönöm szépen. A görög nemzeti bank kapcsán el kell mondani, hogy a kvantitatív enyhítésben nem vesz részt. A központi bankja nem vesz részt tehát. és nagyon szigorú feltételekhez kötött a dolog, de a görög központi bank azért mégis nagy összegekkel hasonló irányú tevékenységet folytat. Nagy nemzetközi vállalkozások kötelezettségeinek kezelése során alkalmazkodás integrációs problémák vannak. Ön szerint a görög nemzeti banknak meg kell engedni, hogy görög vállalkozásokat, cégeket felvásároljon? Mert a helyzet egy kicsit más, mint az eurozóna országaiban. Miért engedi a központi bank, hogy itt más szabályok érvényesüljenek. És az itt folytatott vitával kapcsolatban pedig azt szeretném elmondani, hogy az Európai Unió tagállamai között továbbra is nagy különbség van. Egyes országok jelentősen növekednek, mások egyáltalán nem. Egyszerre van recesszió és fellendülés, még az eurózóna országai között is. Önök viszont ugye makacsul köz egységes politikát, monetáris politikát folytatnak, és nem adják meg a tagállamoknak az önálló monetáris politika folytatásának jogát, illetve ezt a kvantitatív enyhítés lehetőségét sem nemzeti szinten. Ráadásul a kitűzött százalékértékek önkényesek. Azt hiszem már válaszoltam erre a kérdésre korábban, de elmondom. Minden országnak sajátos ö, ö, bankötvényekkel kapcsolatos ö, követelményei vannak. A társasági kötvények ben, belül vannak a rendszeren, nem? De, igen. És Görögország is megfelelhet ezeknek, és csak rajta múlik. Köszönjük. Most ezt a meghallgatást hamarosan be kell fejeznünk. Elnézést, hogy most már nincs időnk a spontán kérdésekre. A monetáris párbeszéd mai fordulójának a végére értünk. Most következik a nyilvános meghallgatás, amelyen Drági elnök úr más minőségében vesz részt, de közben két percre felfüggesztem az ülést. A következő ülésen a központi bank elnökeként fog majd megnyilvánulni.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 hármas napi rendi pont, ahogy az imént említettem, ez nyilvános meghallgatás lesz Mário Drágival, ezúttal, mint az Európai Rendszer Kockázati Testület elnökével. De én is szaporítom a szót, megadom neki a lehetőséget. Köszönöm, köszönöm szépen, elnök úr, tiszteltek, konszakbizottsági tanok, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Európai Rendszerkockázati Testület elnökeként beszámolhatok önöknek. Az ESRB egy uniós több ágazatra kiható perspektívát lesz, tesz lehetővé, hogy beszámoljunk arról, hogy a pénzügyi rendszer struktúrájában milyen változások jönnek létre. Sok lehetőséget hoznak ezek a változások, de amikor a bankokról a nem bankok felé tevődik el a hangsúly, mindenképpen a különböző kockázatokat és sérülő, sérülékeny pontokat is föl kell mérni. Természetesen, függetlenül attól, hogy ezek a ezek a kockázatok hol lépnek föl, nekünk mindig oda kell figyelnünk. A makroprudenciális politika akkor működik legjobban, amikor időben hozzuk létre a különböző lehetőség, a különböző védő pontokat. Éppen ezért nagyon fontos az is, hogy a bank nem csak a banki tevékenységre, hanem azon túlra is odafigyeljük. Éppen ezért az árnyék banki tevékenységről fogok beszélni. Ennek egy monitorját, egy jelentését jelentette meg nemrég az ESRB. Ez már a második ilyen anyag. Gyakorlatilag arról van szó, hogy az árnyék banki tevékenységgel foglalkozó entitásokat térképezzük fel. Nézzük a példákat. Az árnyékbanki rendszer, tehát a banki, bankoktól eltekintve mindenki, és ide beletartoznak a nyugdíjalapok, a biztosítók, ezek az EU pénzügyi szektorának 38%-át tették ki 2016 végén. 2016-ban a banki vagyon lassabban csökkent, 2012-ben ugyanis ez 30% volt, de a pénzügyi ágazat más részeivel nagyon összefonódott. A makroprudenciális hatóságoknak ezért az ezzel kapcsolatos új kockázatokat is figyelembe kell venni. Az EU árnyék banki monitor számos kockázatra oda, számos típusú kockázatra odafigyel, likviditás, prociklikusság, összekapcsolódás, ezek mind megjelennek itt, a, itt mind megjelennek itt, illetve a tőkeáttétel is a beruházási alapokkal is foglalkozni kell, olyan beruházási bankokkal, amely kevésbé likvid vagyonba öm, fektetnek be, vagy olyan esetekben, amikor nagyon nagy a tőkeáltétel. A túl nagy tőkeáltétel a pénzügyi, a túl nagy tőkeáltétel stresszes időszakban, tehát pénzügyi rendszer szempontjából stresszes időszakban rosszat tehet, és az is nagyon nagy kockázatot jelenthet, amikor a likviditásban nincsen meg a, nincsen meg a megfelelő nincs meg, a, nincs meg a megfelelés, tehát túlságosan nagy, túlságosan ki a likviditás. elképzelhető az is, hogy a vagyonoktól meg kell szabadulnia az ilyen, um, ilyen intézményeknek, hogy likviditáshoz jussanak. Ezért nagyon fontos az, hogy megfelelő visszacsatolási uh, csatornák legyenek. A beruházási alap ágazat jobb, gyorsabban nő, mint a pénzügyi rendszer. Éppen ez az SRB-nek az erre vonatkozó likviditási, meg nem felelősséggel kapcsolatos kockázatokat kell elemeznie, és remélem, hogy részletesen beszámolhatok erről a közeljövőben. A tőkeáttétel, a likviditási kockázat, a prociklikusság, erről a származékos eszközökkel kapcsolatos ö, tranzakciók esetében is ö, meg kell emlékeznünk, ezt SFT-nek hívjuk. A származékos ügyletekben, származó tranzakciós ügyletekben a garanciák miatt csökken a, a hitelkockázat, de az is nagyon fontos, hogy a garancia, hogy nem, nem fizetés esetében a garancia értéke megmaradjon. Nagyon fontos az is, mert legyenek azok a marzsok, amelyek a amelyek a amelyek ellenállnak az ilyen típusú kiesésnek. A marzsok és a herkatok lehetnek prociklikusok is. Jó esetben ezek a tőkeáttételt teszik lehetővé, Viszont rosszabb esetekben az erőltetett tők, áttételi, a tőkeáttételtel ellentétes erők is aktiválódhatnak. Ezzel kapcsolatban az ESRB makroprudenciális eszközöket próbál kialakítani. Az ESRB arra vonatkozóan is rámutatott bizonyos meg bizonyos kihívásokra, hogy ezeket az eszközöket hogyan lehet a gyakorlatban használni. Nagyon fontos az összekapcsolódás kérdése, illetve hogy a kockázatot körül lehessen határolni. Tehát a rendszer, szinti, rendszer szintű stressz kérdés, stressz megtartásának ez egy nagyon fontos módja. Az természetes, hogy az integrált pénzügyi rendszerekben összekapcsolódást találhatunk. Ennek több formája lehet, és nagyon fontos az is, hogy a pénzügyi stressz esetén meg tudjuk tartani ezt a stresszet, körbe tudjuk határolni. Az EMIR, az Európai Piac infrastruktúra, ö, infrastruktúrával kapcsolatos rendelet nagyon komoly adat mennyiséget szolgáltat számunkra a származékos, ügyletekből, a származékos ügyletekről. Ezáltal nagyobb a rálátása az ESRB-nek az ezzel kapcsolatos folyamatokra. Az Árnyékbank kitevékenységről szóró szóló monitor ezeket az EMIR adatokat elemzi, megvizsgálja a különböző összekapcsolási pontokat, és arra a megállapításra jut, hogy a három legnagyobb piacon a, a, a kamatlábak, a, a árfolyamok, illetve a hitel, hitellel kapcsolatos derivatívák esetében egyre nagyobb a nem banki ágazatok részesedése. A monitor azt is arról is beszámol, hogy az EU bankok 60%-a oly módon szembesül az árnyékbanki tevékenysége, hogy azok az entitások nem az EU-ban, ezeknek az entitásoknak nem az EU-ban van a telephelye. Az elemzés alapján kimutatható, hogy az EU-s bankok, illetve az Egyesült Államokban bejegyzett árnyék bankok között nagyon nagy az összekapcsolódás. Ez is mutatja, hogy milyen nagy szükség van a nemzetközi együttműködésre, hogy ezeket a problémákat, ezzel kapcsolatos problémákat meg tudjuk oldani. Nemrégiben a szabályzásban reformokat hajtottak végre, illetve újabb adatokat jelen, jelentetnek meg, de még mindig vannak kihívások. Például a hiányzó adatmennyiséget valahogyan be kell szerezni, hogy határokon keresztül, illetve az ágazaton keresztül megjelenő kockázatokra is tudjunk választ találni, illetve hogy holisztikusabban tudjuk, a, tudjunk vélekedni az árnyékbanki tevékenységgel kapcsolatban. Pontosabb adatokra van szükség, és az árnyékbanki tevékenység kockázatát jobban fel kell mérni, ez sokat segíthet abban, hogy ezek konszolidált, ez, ez eh, fontos lehet olyan szempontból, hogy konszolidált és hogy nem konszolidált alapon is meg tudjuk ezt vizsgálni. Eddig a árnyékbanki monitorról beszéltem, most pedig a makroprudenciális eh, politikáról szeretnék beszélni, nem csak a banki szolgáltatások esetében. Példával élnék az EOPA, az első EU-s foglal, foglalkoztási nyugdíj stressz tesztjét 2015-ben végezte el, és nemrégiben megindította a második tesztet. Az ESRB ebben segített, együttműködve az EIOPA-val és az EKB-vel. De a makroprudenciális szakpolitikák kialakítása a nem banki szektorban nézni, hogy mindig gyermekcipőben jár. Nagyon fontos, hogy egy eszköztárat hozzunk létre, a különböző marzs és haircut igényeknek megfele- meg eleget kell tenni, ugyanígy a likviditásra és a tőkeltételre vonatkozóan, illetve a szabályzati keretet is ki kell te- teljesíteni. Nagyon fontos az is. A központi szerződő felek, illetve a különböző beruházó cégek esetében nagyon fontos az, hogy meglegyen a megfelelő rendezési lehetőség ezekkel, ezekkel a kérdésekkel aktívan foglalkozik az ESRB. Megfelelő eszközökre van, mint mondtam, szükség. Még egy szó a makroprudenciális politikában nagyon fontos az, hogy följálljanak a különböző tagállami szervek. Örülök annak, hogy előrelépünk ebben a témában. Két olyan tagállam van, ahol nincs makroprudenciális jogszabály keret, jelenleg folyik ennek a kialakítása. Célunk tehát az, hogy ezt a csomagot kiteljesítsük, hogy, illetve nagyon fontos az is, hogy ellenállóbbá tegyük a rendszert. Az SRB nemrégiben a makropotenciális politikáról szóló összefoglást adott ki a 2016-os eh, helyzetről. Köszönöm szépen, és szívesen válaszolok kérdést. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Ahogy már korábban említettem, időhiány miatt csoportosítanunk kell a kérdéseket, és legfeljebb egy perces, másfél perces kérdéseket tudunk befogadni. Kicasz úr kap először kérdezési lehetőséget. Köszönöm, elnök úr. Azt szeretném kérdezni drági elnök úrtól, hogy mi a véleménye a görög ágazat kockázati helyzetéről. Többféle trend egyszerre érvényesül, egyesek jók, mások rosszak. Ezeket jobban kéne értékelni szerintem. Például a nem ö, jól működő ö, kihelyezések, hitelkihelyezések volumene nagyon nagy, és Papadémosz a urat megtámadták, aki ugye volt miniszterelnök és bankelnök, és ezek a terroristák ezzel valószínűleg a bankok átalakítása ellen is egy politikai üzenetet akartak megfogalmazni. A, a szisztemikus megközelítés sok eredményt hozott, a, nőtt a, bankok piaci értéke a múlt havi jelentés is megerősíti ezt. Tehát a rendszerszerű kockázatok talán már ellenőrzés alatt vannak, és a görög gazdaság talán középtávon újrafejlődésnek indulhat. De a, a múlt hibái, a banki ágazat telekapitalizációja, újratőkésítése továbbra is probléma. Pervans Bereznek adok kérdezés lehetőséget. Köszönöm, elnök úr. A bizottság nemrégiben adta közé új javaslatait a belső tőke piacra vonatkozóan, és ezeknek új dimenziót adott, hogy makroökonomiai stabilitási követelményt is megfogalmazott. A központi bank felhasználta minden lehetséges eszközt, amit a piac követelt. Vous avez la possibilité d'intervenir. Euh, Van-e lehetőségük beavatkozni a tagállami szint felépéseibe? Vannak-e tárgyalások ennek kapcsán, és a visszatartási ráta mennyiben függ a hitelezések, hitelek minőségétől, hogyan függ össze, és tudnak-e hatást gyakorolni a tagállamokra különböző intézkedésekkel a stabilitás érdekében? Tatis Mariasnak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Elnök úr, a harmadik intézkedés csomaggal 25 milliárd eurót fordítanának a bankok újratőkésítésére. Most 19,5 milliárd euró tartalmaz a harmadik program, és sok görög attól fél, hogy ez további hullámát fog elindítani annak, hogy elvesztik tulajdonukat, házukat, illetve érték alatt lesznek kénytelenek eladni azokat. Mit lehetne tenni annak érdekében, hogy létrejöjjön egy közösségi vagy állami alap, amely a 19,5 milliárd bankokra szánt rekapitalizációs összeg mellett arra szolgálna, hogy segítse a hitelek visszafizetését, és a polgároknak lehetőséget adjon arra, hogy tulajdonukat megtartsák. Volt egy első javaslat, a hitel visszafizetések modalitásairól, félbeszakította az elnök a felszólalót. Köszönöm elnök úr a szót, üdvözlöm, drági úr. A legnagyobb kockázatok egyike a kibertámadások kockázata, még a most látott ransomware támadás tulajdonképpen csak piciny képmása annak, amit el lehet esetleg követni a mai összefüggő világban a bankrendszerrel szemben. Ön szerint a saját szervezete, illetve a nemzeti bankok kellően védettek a kiberbiztonsági szempontból, és kellő prioritásként kezelik ezt, vagy pedig a stressztesztek kapcsán, vagy hát azokon belül szerepeltetni kéne hangsúlyosabban a kiberbiztonságot. Egyre jobban függünk minden iparágunk és a banki iparág is a digitalizációtól. Ami a CCTP-t illeti, nem féle attól, hogy a jelenlegi politikai helyzetben, amikor az Euroclearing lokalizációról beszélünk, a Trump kormányzat erre úgy válaszolhat, hogy azt mondja, hogy az USA dollár alapú összegeket kizárólag az USA-ban lehet clearing alá vonni. De volt még egy harmadik kérdésem, de az elnök úr arcára nézek, és úgy érzem, hogy ezt már nem szabad föltenem. Dimitri Papadimulisnak adok szót. Köszönöm, elnök úr! Drági úr! kérdésem megint csak Görögországgal kapcsolatos. A hitelezők hitelezéssel kapcsolatban minden eddigi megnyilvánulás arra utal, hogy nagyobb bizalmat kéne szavazni Görögországnak, és a road mapet 2018-on túlmutatóan ki kéne jelölni normális kamatlábak és hitel kamatok mellett. Ön is megfogalmazta, hogy sajnálatos, hogy a központi bank korábbi ülései nem született erről döntést. Várható-e, hogy a következő Eurogroup csúcs találkozón ön személy szerint is ezt az értékelést tovább viszi, és segíti Görögországot új kvantitatív easing programokkal. Továbbra is a görög nép fizeti meg a korábbi kormányok, illetve az Eurogroup Group téves intézkedéseit itt lenne az ideje, hogy a roadmap most már a lakosságot is figyelembe vigye, vegye. Köszönöm. Először a görög vonatkozású kérdésekre. Görögországról a legutóbbi ülésünkön nem volt explicite szó, Ami a görög bankágazatot illeti, jelentős fejlődésen ment át. A feltőkésítés sikeresnek mondható, nincs a fejemben a konkrét szám, de sokszorosa ez a volumen a korábbiaknak. Ugyanakkor nagyon to pre. piac aránya, és a korábbi strukturális hiányosságok jele ez. A jelenlegi program intézkedései és ezek sikeres véghez vitele uh, a feltételéje tovább lépésnek. A bankok, a kormány egyaránt, például új jogszabályokkal támogathatja ezt a folyamatot az MPL-ek tekintetében. Van egy olyan szabálytalanság, amely újra meg újra előjön, ahol nincsen megfelelő kerete a végrehajtásnak, vagy ahol nincsen bírósági eljárás hozzá kötve az ilyen szabálytalanságokhoz, és általában sajnos pont azok az országok ilyenek, ahol a legmagasabb az arány a problémának. They were created in the past and are now a... Tudjuk, hogy ez a múlt öröksége, ez a probléma, probléma, de ez mindmáig ugye gúzsba köti a normál hitelezési tevékenységet, és csak az új MPL-ek számára jó szabályokat hajlandók elfogadni a jogalkotók több helyütt, bár Görögországban pont nem ez a helyzet. Tehát az a baj, hogy a jelenlegi, illetve ezt a problémát most a jelenlegi program, program célba veszi, és várhatóan megoldjuk azt. Említette Lukasz Papademos és az ellen elkövetett merényletet. Ő nagyon jó alelnöke volt, a központi banknak nagyszerű miniszterelnök is volt, és személyes jó barátom is, és a személyes szolidaritásomról is szeretném biztosítani mindazokat, akik kötöttek hozzá, akár szakmailag, akár más módon, az, a kormányzó tanács valamennyi kötődő tagját. Továbbra is Görögországról szólván, hogy mit várjunk a következő Eurogroup találkozótól. A jelenlegi adósság vonatkozású intézkedése kapcsán azt kell megfontolni, hogy mi az, ami fenntartható. Ezt a tagállamoknak is egyeztetniük kell, egymással, illetve az IMF-nek is van itt véleménye, amit figyelembe kell venni. A két félnek egymással meg kell egyeznie. Ez a legfontosabb. Görögország an assessment and according to uh, scenarios also adverse. Kvantitatív easing programját úgy kell kialakítani, hogy a kockázat elemzés eredményeit figyelembe veszük. A, az adósság fenntarthatósági vizsgálatot a bizottság, az IMF elvégezte, de ez nem jelenti azt, hogy a következő adósságvizsgálatot nem kell végrehajtani a kormányzó tanácsnak maga függetlenségében. Hogy milyen makroeszközök vannak a kezünkben a, a tőke unió vonatkozásában. Európában a Uniónak vannak feltételei és esélyei is. Szeretnénk diversifikálni a finanszírozási eszközöket, de arra is figyelnünk kell, hogy ez a policy mix olyan legyen, amelynek van az új típusú kockázatok kezelésére és válasza. Mert a, a tőke unió új típusú problémákat fog felvetni. Ugye a árnyékbanki tevékenység kapcsán már erre utaltam. Ez a tevékenység olyan ütemben nő, hogy és itt látjuk a fintek fejleményeket is, ez persze kevésbé a banki ágazaton belül jelentkezett, de van relevanciája mi szempontunkból is. Az ISA rendeletet felül kell vizsgálni, tehát miközben az ISMA-t erősítjük, az új kockázatokkal is számolni kell, de folyamatosan figyeljük ezeket a trendeket. Vannak intézkedések, amelyekkel lehet az új adósság felmerülést csökkenteni, főleg keresleti oldalon. Vannak makroprudenciális eszközök, amelyeket be lehet vetni az árnyékbankolással szemben, ami pedig a kiberbiztonsági kérdést illeti, igen, a kiberbiztonságnak leg elsődleges, vagy hát elsődleges prioritása van. Pontosan tudjuk, hogy a jövőben akár a legnagyobb problémává kinőheti magát a kiberbiztonság hiánya. A legutolsó G7-ek pénzügyminiszteri ülésén külön pontban foglalkoztunk a kérdéssel. A problémával tehát foglalkozunk, és szinte valamennyi nemzetközi fórumon foglalkoznak vele, a központi bank is nyilván, és a nemzeti hatóságok is. Ami a stresszteszteket illeti kiberbiztonsági szempontból, ilyen is elkezdődött. A Bank of Englandet ilyen stressztesztnek vetették alá, és a nemzeti bankhatóságoknak feladat feladatává tettük, vagy hát maguk is feladatokká tették, hogy bankjaikat ilyen teszteknek vessék alá. Úgyhogy ezt teljes merszélességben kezeljük ezt a problémát, mert megérdemli. Ami ami a végső megalapodást illeti, a lokalizáció tekintetében. Mi csak egy résztvevője vagyunk a rendszernek. Nem, nem tudjuk tehát, hogy pont milyen megállapodás fog születni, de mi arra törekszünk, hogy felügyeleti funkcióink a lehető legszélesebb körben fennmaradjanak, mind az euró clearing mind az eurózóna szempontjából fontos clearing tevékenysége kapcsán. És mi a, mi a helyzet az MPLS-szel Görögországban? A kérdésemre nem válaszolt. Igen. Mennyi pénz marad a bankok újra tőkésítésére? De, de válaszoltam, azt mondtam, hogy Görögországot nem beszéltük meg. De majd írásban válaszolok, jó? Jó, köszönjük. Itt valójában az elsőbb meghallgatásán veszünk részt. Filip Lambert a következő kérdés feltevője, de nem látom itt. Akkor Barbara Kappel következik. Köszönöm, elnök úr. Drági elnök úr, szólt az Európai Árnyékbank monitorozásról, és említette, hogy uh, milyen magas az árnyékbankok aránya és a nemzetközi összefonódottságuk. Ezt a globális árnyékbank monitoring jelentésben is olvashatjuk, tehát problémák vannak például az adatközlés tekintetében Kínával. 2010-ben jöttek utoljára adatok, és szeretnék rákérdezni, hogy a kínai hatóságok a bankfelügyelettel, az Európai Bankfelügyelettel, az EFSP-vel megfelelő módon együttműködnek-e. És hogy esetleg vannak-e olyan harmadik források, amelyek től lehetne adatokat bekérni. Egy második kérdés, ez az európai kockázat, rendszerkockázati testület, tehát igazából nincsen még makrófelügyeleti hatóság, és szerintem Olaszországban 2016. Eh, eh, szeptemberében hoztak eh, erre törvényt, azonban nincs még végrehajtási rendelet. Tehát szeretném megkezdeni, hogy van-e olyan idő tartam, hogy Olaszország is végrehajtsa az előírásokat, és hogy mik a prioritásai abban a tekintetben, hogy a makrofőügyelet Olaszországban hogyan nézzen ki. Köszönöm. Marco Val. Köszönöm szépen. Drági úr, a kérdésem egy olyan az EKB-ra és az ESRB-re általánosan vonatkozik. A kérdés az, hogy a quantitative easingből hogyan lehet kilépni, hogyha a kamatláb megnő, de ugye ilyen esetben felléphet az államadóság mértékének problémája, mint Olaszország esetében is. Ez egy olyan mechanizmus, amely nem, igazi, nem igazin rendelkezik megfelelő eszköztárral, szolidaritással például a tagállamok között. Kérdés, hogy megfelelő az az elképzelés, hogy a tagállami kockázat szintnek megfelelően kell különböző kategóriákba osztani a kötvényeket. A bankok, a bankok költségvetésében vajon ez milyen módon jelenik meg? Ez az egyetlen eszköz, amivel jelenleg rendelkezünk illetve amelyen gondolkozunk. Jelenleg nem látom annak a módját, hogy hogyan lehet fenntarthová tenni európai szinten az adósságkezelést. Szeretném meghallgatni, hogy mi a vélemény ezzel kapcsolatban. Köszönöm, Thomas Mann. Köszönöm, elnök úr. Drági úr. A prezentációjában az utolsó pont az ingatlanpiac volt, most erről szeretnék kérdezni nagyon emelkedett az ingatlanok iránti igény és az építési igény. A rendszerkockázati testület azt mondta, hogy nem lát semmilyen veszélyt egy lehetséges ingatlan buborékban, azonban a Nemzetközi Valuta Alap utalt arra, hogy nagyon tart attól, hogy túlforrósodhat az ingatlanpiac. Tehát a hitelfelvevők problémákkal szembesülnek, ha nőnek a kamatok és plusz hiteleket kell felvennünk. Andreas Stonebrecht azt mondta, hogy sárga a lámpa, és ez főleg a nagyvárosokban észlelhető árnövekedésekre vonatkozik, amik tapasztalatok. Szeretném megkérdezni, hogy az Európai Rendszerkockázati Testület hogyan látja ezt a területet, és Németországban az ingatlanpiacot. Köszönöm. Az utolsó kérdés. Fernández képviselő. Köszönöm szépen, köszönöm, drági úr, hogy ellátogatott ide. Két rövid kérdésem lenne. Első, ez kapcsolódik Pervans Berez kérdéséhez. Mi a helyzet az STS értékpapírosítás tárgyalással? Ugye a tanácssal tárgyalunk, és elképzelhető, hogy makroprudenciális eszközökkel is fellépnek az piacon, és az ESRB-nek kéne a risk retention-t elemezni olyan esetekben, amikor elképzelhető, hogy itt buborékok vannak. Kérdezem, hogy ezek, ezt a munkát az önök igazgató tanács el tudja végezni? Második dolog. Említettem a non-performing loansok példáját Görögország esetében. Európai szinten lehet választ találni erre a problémára, tehát a nem meg jól működő hitelek kérdésére? Ez lenne tehát a kérdésem. I, I will respond to the questions. Válaszolok és pedig remélhetőleg olyan rendben, sorrendben, hogy felteti Kína. A kínai kormányzat ad bizonyos adatokat a rendszerkockázati testületnek, de mi nem vagyunk a kínai adatért felelősek, mi csak az európai adatokért vagyunk felelősek. Olaszországban elfogadták a törvényt, és az olasz kormány pedig a megfelelő végrehajtás rendeletet készíti elő. A könnyítés. Az Európai Rendszerkockázati Testületnek van egy akciócsoportja, és vitát kezdeményezett. És az ír központi bank, Philip Lane bank kormányzó a tárgyalási partnerünk. Tehát most, hogy itt válogatott szavakkal mondjam, Hát az ismereteket összegyűjtjük és összesítjük. De igazából nem jelent közös felelősséget. Ebben a tekintetben ez nem helyettesít bármely eurokötvény. Másról van szó. Ebben a tekintetben az Európai Központi Bank kormányzó tanácsa tudomásul vette, és egy módon vagy más módon közvetíti majd a koncepciót. Tehát véleményünk szerint a év végéig, novemberig sikerül ezt a munkát elvégezni. A lakóingatlanok kérdése, a lakóingatlanok árai emelkedtek, főleg a nagyvárosokban. Németországban, de Hollandiában, Ausztriában, más országokban is, és a rendszerkockázati testület pedig figyelmeztetést adott ki a tavalyi adatok alapján. Ha megnézzük az árakat, és hogyha elhagyjuk a nagyvárosokat, és megnézzük, hogy van egy ilyen általános felforrósodás az országokban, akkor mindig azt látjuk, hogy az átlag még mindig a történelmi átlag. Tehát nem látunk egy ilyen speciál, speciális felforrósodást rendszer szinten. Tehát a helyi piacokon igen, de rendszer szintűnek ezt nem tarthatjuk. Tehát miért emelkednek az ingatlan árak? Nem látunk hitelfejlődést és igazából nem összehasonlítható a válság előtti időszakkal. Tehát még mindig normális lépésben haladnak az árak. Tehát nem látjuk azt, hogy a tőkeemelet tőke áttétel is növekedne. Tehát actually where for example we have a, és actually they can remember the tehát sok ingatlan tulajdonos most negatív eszközállományban van, hiszen nagyobb az adósságuk, mint az épületeik ára. Tehát, hogyha felmennek az ingatlan árak, a ház árak, akkor ők jobb helyzetbe kerülnek, és a pénzügyi stabilitásuk is növekszik. Végezetül pedig az értékpapírosítás meg vagyok győződve, hogy a rendszerkockázati testület olyan helyzetben van, hogy a mikroprudenciális eszközökről is kijelentést tegyen. De figyelemmel kísértük az értékpapírosításról szóló eszmecserét az Európai Parlamentben, és igazából különleges gondosságot javaslunk a kockázati mutatók tekintetében, hiszen szeretnénk a pénzügyi és a reálgazdaság számára újra bevezetni ezt a rendszert. Tehát ahol a eszk, tehát az eszközök eléggé biztonságosak. Tehát a túl, a túl visszafogottás a, a a túl magas visszafogottság nem lenne túl jó. Tehát itt megnéztük, hogy mi volt Görögországban, és azt látjuk, hogy a bankok is lépnek a kockázatkezelésükben, és a kormányzatnak az a feladata, hogy olyan környezetet biztosítson, amely lehetővé teszi a fejlődést. Tehát, hogyha megnézzük a jogi folyamatokat, tehát itt az mindenképpen nagyon fontos, hogy egy alapkezelő cég kimentése nem lenne az összes probléma megoldása, európai szinten sem. Tehát nagy érdeklődéssel nézzük ezt a fejlődést, de igazából nem, nem vagyunk bizakodóak, hogy ez elégséges lenne. De természetesen fájdalmas ez az átalakítás. Köszönöm. Köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy akkor ezt a második meghallgatást is most lekerekíthetjük, ahogy máskor is, most is nagyon hasznos és érdekes volt. Köszönöm drági elnök úrnak, hogy elfáradt hozzánk, és hosszú ideig intenzív eszmecserében ütköztette véleményét velünk. Ez mindig nagyon hasznos, és most is az volt számunkra.